Tisztelt kollégák, szeretném, hogy mindenki foglaljon helyet. Nous avons encore une après-midi euh, avec un ordre du jour. A délutáni napirendünk elég sűrű. Nem szeretném, hogyha nagyon lemaradnánk. A 30-as napirendi ponttal kapcsolatban A 30-as napi rendi pontnál járunk tehát. Vállalati társadalmi felelősségvállalás, nyilvános meghallgatás, a társadalmi érdekek előmozdítása, valamint a fenntartható és inkluzív fellendüléshez vezető út. Nos, ilyen kis csekéke témánk van. Mint önök is tudják, ezen kereten belül A Júri szakbizottsággal együttműködünk, hiszen őket is érdekli ez a téma, és közösen lesz két saját kezdeményezésű jelentésünk, és mindkét témában együttműködünk egymással. De ma nem az a célunk, hogy egy Richard Hűtféle jelentést vitassunk meg, hanem az, hogy meghallgassuk a meghívott vendégeinket, tőlem balra, tehát önöknek jobb kész felől ülnek ők, és kérem először is Richard Howittot, hogy vezesse fel ezt a témát, majd pedig a vendégeinket kérném, hogy mondják el előadásaikat, majd pedig megadjuk a szót a képviselőknek. Howitt úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt a bevezetést, és az ön személyes támogatását is ebben a témában. Ezzel a témával ön is sokat foglalkozott a vállalati felelősség kérdésével, és talán nekem is már negyedik alkalommal jut ez a téma, úgyhogy tudjuk a dörgést. Remélem, hogy most már kiigazodom ezen a területen. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ismét felkértek ennek a témának a vitelére. Köszönöm a titkárságnak is a segítséget. Ma délután, ugye ez egy közmeghallgatás, amin ülünk, és nyilván a bizottságon belül nem mindenki tudja figyelni a munkánkat. Az előző öt évvel ezelőtti bizottsági közlemény óta nagyon sok minden megváltozott a kommunikációban is, és a közleményben. Üdvözlöm most ezt az új közleményt. Pozitív, konstruktív hozzájárulás ez most a bizottság részéről a folyamathoz. A társaságok szociális felelősségével kapcsolatban. Végre újra EU téma ez hogy miért kezdődött újra ez a vita? Mert a cégek és más szereplők nagyon más környezetben működnek, mint öt évvel ezelőtt működtek. A bizottság tagjai közül sokan emlékeznek majd még arra, és legyünk őszinték, hogy az előző jelentésem végén nagyon nehéz volt konszenzust kialakítanunk a témában. Nem volt könnyű a nagy szereplőket egy nevezőre hozni, illetve nem is volt lehetséges. Ez a bizottság mindent megtett, javasoltunk sok mindent, a parlamentet én képviseltem ebben a témában, de volt egy időszak, amikor a civil szervezetek kiszálltak a játékból, nem működtek többé egy, együtt és polarizáltá vált a légkör. Most tehát nem mindegy, hogy mire építve, milyen tapasztalatokkal gazdagodva mondja most a bizottság azt, hogy újra meg akarja nyitni ezt a dossziét, és újra új konszenzust keresünk, és én meg hajlandó vagyok arra, hogy ezen dolgozzam, hiszen sok hát új szelek folydogálnak és új impulzusoknak ki kell tenni magunkat. Az Egyesült Nemzetek rendszerében is megváltozott egyébként a corporate responsibility működése szerepe. Korábban mondom, nagyon polarizált volt a vita, a különböző jogsértésekre koncentrált a vita, emberi jogi kérdés volt, Rági volt ennek a felelőse és kép, ez a polarizáltság fenn is maradt. Nem akarom persze eltúlozni ezt a leírást, de az ENSZ rendszer bonyolultság ellenére neki sikerült végül is konszenzust összehoznia, és a voluntarista önkéntes rendszerek és a szabályozások között megtalálta a középutat. Vannak nyilván kötelezettségek, amelyek az emberi jogi törvényekből fakadnak, és a cégeknek van egyfelől jogi kötelezettsége ezzel foglalkozni immár, ugyanakkor képes volt ő arra is az ENSZ-nél egy olyan okos mixet kialakítani, amely a kötelezőség és a választhatóság elegye volt, és mindenkinek végül megfelelt. Tehát, hogyha ha az ensz sikerült, akkor a Business Europe ö, szintjén ö, a, a, az európai, szinten európai kamarákban is képeseknek kell lennünk erre, és megpróbálom támogatni ezt az erőfeszítést. És mondom, nagyon sok friss, pozitív ö, input ért, és megpróbálom ezt ide bekanalizálni, a jogi bizottságban egy kollégámmal nagyon szorosan együttműködtünk, párhuzamos vitákat folytattunk, és köszönöm az árnyék előadóknak is, és a bizottság valamennyi tagjának, aki ebben részt vett, hogy a konszenzus immár újra elképzelhetővé vált. Hogy ez tényleg megszülessen, ez a konszenzus, ezt szolgálja most a mai meghallgatás is, Három előadót hívtunk, akik a, a cégeket, a szakszervezeteket és a civil szervezeteket, tehát mindhárom fő szereplőt képviselik. A Riói ENSZ csúcson több száz cég ö, vállalt kötelezettséget a fenntartható fejlődés és az emberi jogok és a vállalati felelősség mellett, úgyhogy európai szempontból is ezt észre kell vennünk. Fontos európai cégek is ott voltak. A CSR Europe, a brüsszeli székhelyű cégeket tömörítő ernyő szervezet is elkötelezte magát, sok éve ismerjük ezt. Tehát olyanok is elkötelezték magukat, akik korábban nem voltak benne a témában, és kiváló reputációja van most ennek. Nem azt mondom, hogy mások kevésbé jók, de nagyon jó példákat is fel tudunk sorolni, most az említettek is ebbe tartoztak ebbe a körbe. Ami minket illet, és az előadóinkat a szakszervezeti szövetség etuk alelnöke, Patrik is, is itt van, sok éve küzdünk ugyanezen a platformon. A szakszervezeteken belül az ő etuk szervezete volt az, amely legkomolyabban foglalkozott a témával, nem csak az európai székhelyű cégek vonatkozásában, hanem a supply chain, az ellátórendszer teljes spektrumát megfigyelve az ETUK konkrét politikájává tette a corporate felelősség témáját. Nem volt persze könnyű a szakszervezeteknek mindig elfogadni minden aspektusát a témának, de ez a szervezet nagyon pozitívan nyilvult meg. A European Coalition for Corporate Justice is csatlakozott az erőfeszítéseket, ez 30 céget tömörít, de fel civil szervezeteket, és az FIDHD emberi jogi hálózatnak is tagjai is, ők, amely egy globális szervezet és Európában is működik. Tehát az ENSZ rendszert egyre többen kezdik felismerni, meglátni, alkalmazni, tehát sok minden történik most a világban, és a, a bizottsági közlemény is ennek a jele. Talán ennyi bevezetésképpen elég. Köszönöm. Biztosak vagyunk abban, hogyha a meghívottak eljöttek hozzánk, az azért van, mert a bizottság javaslatát fogják nekünk részletezni, úgyhogy meg is adom a szót mindenkinek 5 percben. Tudom, ez rendkívül rövid idő, de mégis több, mint a semmi. Elin Vronszkinak adom meg először a szót, aki a European Coalition of Corporate Justice elnöke. Többen már bizonyára találkoztak vele bizonyos kérdések vizsgálatával kapcsolatban, kormányközi szinten, és rendkívül kiváló munkát végez ezen a területen. öt percben tehát megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni, hogy a European College for Corporate Justice nevében felszólalhatok, hogy a CSR közleményhoz hozzászólhatok. Nos, üdvözöljük a CSR, tehát a Corporate Social Responsibility új kezdeményezését, hiszen ez megfelel az emberi jogokról és a, e- és a cégek működéséről szóló ENSZ irányelveknek és az OECD devagú irányelveinek. A közlemény kifejti, hogy a cégeknek mind pozitív, mind negatív kihatásuk van a társadalmokra, és túllépünk a CSR önkéntes vagy kötelező szintjéről szóló vitán. Ugyanakkor az európai és a nemzeti szintről szóló vita nem szabad, hogy elfeledtesse velünk, hogy a cégek tevékenységéből eredő negatív kihatásokat aggaszt Európában és a világon. Például Pakisztánban egy textilgyár, amelyből sok európai cég bevásárolt, kigyulladt, és több mint száz munkás halt meg. Ez pedig emlékeztet bennünket arra, hogy a globális ellátó rendszerben milyen kockázatokkal néznek szembe a munkavállalók. Hogyha az európai márkák komolyan veszik eh, a munkavállalók képviseletéről mondottakat a, a gyárok területén, akkor megakadályozható lenne az ilyesfajta tragédia jövőben. A CSR, vagy a Corporate Social Responsibility ugyanakkor eh, segíthet a gazdasági lábrálásban, de akkor, amikor még a cégek számára nem is világos, hogy milyen előnyel jár ez, akkor is előnyel jár ez a lakosság számára, ezért előírásokat kell tartalmazni. Ezeket a cégek nem mindig a legfelelősségteljesebb módon viselkednek, és éppen ezért emlékeztetem önöket arra, hogy 2012. márciusban az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el. Ebben a témában is arra kérte a bizottságot, hogy fogadjon el jogszabályokat a Corporate Social Responsibility területén. Az én szerületem az ECCJ, vagy a European Coalition of Corporate Justice üdvözli ezeket a célkitűzéseket. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy egy végrehajtási mechanizmust is bevezessünk nemzetközi szinten. Ez nagyon hasznos a cégek és az államok számára, hogy megállapítsák, hogy hol hiányos a politikájuk. Az e C, C, J, azaz az én szervezetem hiányolja, hogy még nincsen világos felelős ennek az ügynek a bizottságban. A prioritások meghatározása a végrehajtó elvek, vég, az elvek végrehajtásának ellenőrzésé során prioritásokat kell meghatározni, és a szervezetem a civil társadalom különböző szerveivel vette fel ez ügyben a kapcsolatot. Ellenőrizni kell a szakpolitikát koherenciáját és a szabályozási hiányosságokat a befektetés, a kereskedelem, vagy pedig a cégek támogatásának szakpolitikáját ezen iránymutató elvek fényében kell áttekinteni. Úgy hisszük, sőt meg vagyunk róla győződve, hogy a nemzeti akciótervek egy fontos lépését jelentik ennek a folyamatnak. Két rövid észrevétel. Egyrészt az ECCJ, az én szervezetem, az emberi jogok betartása, illetve a sértettek joghoz való juttatásának célját tartja nagyon fontosnak. Businesses should discharge their obligation. Arról van tehát szó, hogy a cégeknek, a Human Rights Diligence eh, elvében a cégeknek el kell kötelezniük magukat az emberi jogokért eh, tisztelete mellett, úgy, hogy a cég tevékenységének végrehajtása nem válhat külön az emberi jogok tiszteletétől. Másrészt pedig iránymutatásokat dolgoztunk ki három üzleti ágazat számára, de úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak, az Európai Bizottságnak gondolkoznia kellene ahhoz azon, hogy hogyan lehetne az Európai Unió jogrendjébe beemelni a Human Rights Diligence elvet. Szervezetem jelenleg egy olyan kutatási projekten dolgozik, melyet az év vége előtt publikálunk, ahol iránymutatást suganunk majd a bizottságnak ehhez a tevékenységhez. A Human Rights Diligence eh, egyik fontos eleme az átláthatóság, éppen ezért a nem pénzügyi beszámolósról szóló jelentést támogatjuk, és azt reméljük, hogy eh, ez a eh, jogszabálytervezet arra készteti majd a cégeket, hogy betekintést adjanak az emberi jogok veszélyeztetésének kockázatába. Végezetül pedig az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kérdéséről szeretnék szólni. Nagyon sajnáljuk, hogy a közleményben, melyről most vitatunk, a CSR közleményben erről nincsen szó, és ezért kérjük a bizottságot, hogy a cégek visszaélésének, eh, sértetjeinek támogatásáról eh, dolgozunk ki jogszabályokat. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság által megbízott Edinburgh jelentés jó iránymutatást ad ebben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Második meghívottunk Patrick Icser, aki az ETUK főtitkár helyettese, és nagy szakértője ezen kérdéseknek. Köszönöm, elnök asszony! Az ETUK nevében és uh, saját nevemben is szeretném megköszönni ezt a meghívást önöknek és Richardnak. Valóban ambiciózus ez a cím, de az ETUK meggyőződése, hogyha sikeresen szeretnénk ebből a válságból kilábalni, akkor a Social Compact nek nagyon fontos szerepe van, és a CSR-nek is ebben. Ami a közleményt illeti, 2006-ban teljesen üres volt számunkra a pohár, mostanra valóban örülhetünk annak, hogy előrelépések történtek. Úgyhogy most már a félig tele ez a pohár, és ebben szerepe van a CSR-ben megtett előrelépéseknek is. Tehát a vállalatok társadalmi felelősség vállalásának közvetlen és közvetett hatása is van a társadalomra, és természetesen ez a számon kérhetőséghez kapcsolódik. Hogyha ezt a definíciót használjuk, akkor természetesen túllépünk azon a vitát, vitán, amely a Multi-stakeholder fórumon felmerült, és valóban ezt a két kérdést össze kell kapcsolni, ezt fontosnak tartjuk. És nagyon fontos, hogy megfelelő keretbe foglaljuk ezt a vitát, hiszen meg kell védeni a kormányeket, tiszteletben kell tartani a vállalatokat, és fel kell készülni a kihívásokra. A közleményben van egy elem, amelyben a nemzetközi instrumentumokra hivatkoznak. Valóban hierarchiát kell kialakítani. Az OECD-re és más nemzetközi szervekre hivatkoznunk kell, ez rendkívül fontos. Ki kell ezen kívül emelni, hogy a CSR a, a CSR-ben a már meglévő jogszabályok tiszteletben tartása egy kiinduló pont, és ehhez képest eléggé meglepő vélemények hangzottak el. A a CSR ezen elemek kielégít, kiegészítik, és hát 2006-ban még nem kezeltük ezen elemeket egyenlő szinten, azóta sikerült ebben előrelépni. A közlemény ezen kívül hivatkozik az ellátási lánc közvetett és közvetlen hatására, valóban a munkaprogramot is üdvözölni kell. Továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy mégiscsak félig üres ez a pohár, hiszen egyrészt az, hogy van egy munkaprogramunk, ez jó dolog, de ezt még végre is kell hajtani. És ami a végrehajtást illeti, nagyon sok dolgot kellene 2012 végéig elvégezni. Kiemelném a bizottság vállalását, hogy még az év vége előtt közzétesz egy jelentést az EU prioritásairól, ami az ENSZ alapelveinek a végrehajtását illeti, majd pedig egy jelentést, rendszeres időközi jelentést, nyomonkövetési jelentést fog erről közzétenni. Ezen kívül a bizottság vállalta azt is, hogy ösztönzi majd a tagállamokat arra, hogy a tagállamok maguk is 2012 végéig nemzeti végrehajtási programokat dolgozzanak ki. Dániával ö, kapcsolatban elhangzott egy példa, de nagyon sok más országban azért felmerültek kérdések. Harmadik pont, a vállalatok. Erről majd beszélünk még, de amikor a bizottság azt mondja, hogy a vállalatoktól, minden vállalattól azt várja, hogy felvállalják majd a felelősségüket, hát ez talán túlságosan ö, nagy elvárás, és lehet, hogy ö, ki fogunk ábrándulni. Negyedik pont. A bizottság vállalta, hogy az év vége előtt, ahogy azt az egységes aktusban már bejelentette, jogalkotási kezdeményezéssel fog élni a, az átláthatósággal kapcsolatban. Ezen jelentést ki kell adni majd az EÜT-k tagjainak is. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy ez kölcsönösen előnyös lesz mindenki számára. Persze vannak még ö, ellenállások, és valahogy ö, lehetséges, hogy csak egyfajta szoft és nem eléggé egyértelmű eredményre juthatnánk. Vannak országok, ahol már elfogadtak kereteket. Azt nem várhatjuk, hogy mind a 27 tagállam egységes keretet fogadjon el. Biztos, hogy a kis és középvállalatoknak a helyzete más, és tiszteletben kell tartani bizonyos kis és középvállalatokra vonatkozó tulajdonságokat. De attól, hogy valaki KKV, attól még nem dolgoztathatja meg a gyerekeket. Most ezt sarkítva fogalmaztam, de a jelentéstételben például lehet egyszerűsített elvárásokat állítani feléjük. És az, hogy a KKV-kra vonatkozóan bizonyos kivételeket, mentességeket vezessünk be, Valóban Bangladesben hallhattuk egy üzem példáját, amely leégett, és hát sajnálatosan belga vállalatról volt szó, mi elmentünk, felkerestük ezt a belga vállalatot. Brüsszelben két személy dolgozott egy irodában, és ö, ö, tehát volt Belgiumban egy illető, aki a titkárával ott dolgozott, és ö, telefonon próbálta a beszállítókat egymással versenyeztetni, egyfajta szociális dömpinget végeztek, anélkül, hogy bármit ellenőriztek volna. Hogyha kötelezővé tettük volna a jelentéstétét, akkor kiderült volna, hogy ez egy igen komoly forgalommal rendelkező vállalat, ahol nagyon sok az alkalmazott. Ami a közbeszerzések kérdését illeti, valóban attól, hogy válság van, attól még foglalkozni kell a kérdéssel, és nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi elvárások ugyanolyan szinten legyenek mindenhol. Ami pedig a tisztességtelen verseny üzleti gyakorlatot illeti, a greenwashing kérdését ki kell emelni. Valóban a bizottság helyesen jár el, de ezzel kapcsolatban a pick and choose az, ami elterjedt, és különösen a szakszervezeti jogokról külön kellene beszélni. A CSR-rel kapcsolatban a mainstreaming a jelszó, tehát nagyon fontosnak tartjuk, tartjuk, hogy európai keretegyezményeket és nemzetközi keretegyezményeket alakítsanak ki. Ezzel kapcsolatban a második konzultációs szakasz, a CSR-rel kapcsolatban a jövő héten lesz egy igazgatótanácsi ülés, ahol végrehajtó bizottsági ülés, ahol a National Framework of Rules for Transnational Negotiation az egyik téma. Magam is részt vettem a textiliparban, az arával kapcsolatos tárgyalásokban, és azt gondolom, hogy nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, most már le kell zárni ezt a tárgyalást. Tehát fontos az átláthatóság, a monitorozás, az ellenőrzés piaca egy 60 milliárd dolláros üzlet, igen nagy üzlet tehát, Rogi Stockholmban 2009-ben azt mondta, hogy a legjobb felügyelet az az, hogyha a szakszervezetek függetlenek és szabadon végezhetik munkájukat. Elhangzott már, hogy a CSR-rel kapcsolatban 98-ban 250 ilyen megállapodás volt, már a 20 ezer. És hát a gyermekmunkától eltekintve nem sikerült igazán előrelépni. Egyetértek az előttem szólóval, 200 89-en égtek bent ebben a textilüzemben, Pakisztánban a múlt hónapban. Negyedik pont, előre kell lépnünk. Igen, le fogom zárni most már elnézést, elnökasszony, tehát előre kell lépni, amikor azt mondják nekem, hogy a fogyasztót ez nem érdekli, hát mi megpróbáljuk fordítva megközelíteni a kérdést. Ezt azt kérjük a vállalatoktól, hogy hogyha önök, hogyha a fogyasztónak elmondanám, hogy Kínában gyártok, akkor azt mondja erre a vállalat, hogy nem, a semmiképpen nem szeretném. Tehát átláthatóság azzal kapcsolatban, hogy honnan jönnek a termékek, ez rendkívül fontos. Elnök, köszönöm. Harmadik szakértőnknek adjuk meg a szót. Susanne Stormerről van szó, aki a Global TBL Management alelnöke egy Dán gyógyszeripari cégnél, a Novo Nordisknál ha jól tudom, ez egy példamutató cég, az északi modell képviseli a CSR területén. 5 percben. Do what I can to stick to my time. Mindent megteszek annak érdekében, hogy betartsam a felszorulási időt. Howitt úrnak azonban meg kell köszönnöm a meghívást. Tíz évvel ezelőtt találkoztam vele itt először Brüsszelben, amikor a Novo Nordis is ott volt, és éppen díjat vettünk át a legjobb jelentéstevő kapta ezt a díjat, és a többi kitüntetettel együtt az akkori helyzethez képest már megállapíthatjuk, hogy nagyot változott a világ. Én most itt a cégeket képviselem ezen a mai alkalmam de polgárként is szólok, egy olyan polgárként, akit érdekel a folyamat. Ismételni tudom csak az előttem szólókat a tekintetben, hogy örülök annak, hogy van most már egy definíciója a CSR-nak, a bizottság megalkotta azt, bár még jobb lenne, hogyha az ezt ki lehetne ejteni ebből a mozaik szóból, mert egy kicsit ez egy dihotómiát teremt, mint hogyha a szociális és a gazdasági dimenzió két pólusa lenne ugyanannak a dolognak. Be kéne már látnunk, hogy a CSR gazdasági szempontból jó. És ha elhagyjuk a jelzőt, akkor még erősebb lesz a dolog. Én, mint céges képviselő úgy gondolom, hogy az egészséges társadalom és gazdaság az alapja az egészséges társadalom alapja az egészséges gazdaságnak. Tehát érdeke a gazdasági szereplőknek, hogy hozzájáruljanak a társadalom egészségéhez. És annak is tudatában vagyunk, hogy a, a cégeink végül is a társadalmat szolgálják, és a, ö, sajnos ezt sokan elfelejtik, ö, Pedig a cégeknek is az a feladata, hogy a lakosokat vásárlói mi voltokon keresztül szolgálják. Három szinten szeretném megközelíteni a kérdést. Először is a felelős viselkedés aspektusából. És ugye most van Fiscal Compact, Globális Compact, itt az ideje, hogy megteremtsük a felelős viselkedés minimál szintjének kódját. A következő szint az, hogy hogyan lehetnek a cégek egyúttal versenyképesek a közös értékek alapján. És van egy harmadik szint, amelyel még kevesen foglalkoznak, és a bizottsági közlemény sem teszi ezt, amely ilyen szerintem még kéne dolgozni, és mi szívesen összefogunk a bizottsággal és másokkal is, hogy kialakítsuk annak a vízióját, hogy milyen rendszertípusú változásokra, alapvető változásokra van szükség az egész működéséhez, mert nem elegendő a szereplők egy körét megfogalmazni, hanem ágazat ágon átívelő, rendszerszerű kihívásokkal kell megküzdenünk, és ezt fel kéne ismernünk. Akár egy idős beteg, erről van szó, vagy a helyi közösség egészségéről. Tehát a mi szempontunkból mi egyébként az, az én cégem egészségügyi cég eleve, nekünk a problémák megoldása a feladatunk, ez a munkánk de szeretnénk meg is előzni a problémákat. És ugyanígy szerintem, ha most a bizottsági közleményt elolvassuk, akkor ezt is így kéne megfogalmazni, hogy a megelőzés is legyen szempont. Emlékeztetném az itt ülőket arra, hogy van ezer olyan cég a világban, ezer cég ö, tulajdonában van az OECD országok GDP-nek 75%-a, és ugyanakkor csak 8%-át foglalkoztatják a lakosságnak, de tehát ez elég nagy arány, és csak ennek az ezer cégnek óriási hatása van a környezetre, a társadalomra, a világra. Én ezt egy olyan cég képviselőjeként mondom, amely Skandináviában egy piaci rést tölt be, de azok nevében is mondom, akik azzal foglalkoznak, hogy feltárják a fő célt, amely a társadalom szolgálata. Euh, Köszönöm szépen, köszönjük az előadásokat. Látjuk, hogy a definíció kérdésével kapcsolatban szinte konszenzus alakult ki Megnyitom akkor a hozzászólók listáját. Nagyja? Nagyja Hirsch. Zuerst einmal herzlichen Dank. Äh, Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon izgalmas volt, amit az előttem szólók mondtak. Ez az egész témakör még nagyon sok eszmecserét igényel. Múlt héten az USA-ban jártam, és civil szervezetekkel is leültem, egyéb szövetségekkel, és érdemi vitát folytattam velük, és kidomborodott az amerikai és az európai CSR definíció közti különbség is, van azért ilyen is, mert ott elsősorban úgy értik ezt, hogy a cégeknek ez egy stratégiai profit generáló ágazata, tehát ők már bevett tényként kezelik, nem csak ö, kozmetikaként, hanem tudatában vannak annak, hogy egy cég profitál abból, hogyha a CSR területén ö, jól viseli magát, környezeti társadalmi intézkedéseket hoz, hiszen win-win helyzeteket teremt, és ez mindenkinek jó, tehát ezt az optimális helyzetet most már Európában is fel kéne építeni és hosszú távon érvényessé tenni. Nagyon izgalmasnak találtam, hogy a gyermekmunka kérdése is felmerült. Számomra ez nem is a CSR-hoz tartozó dolog, nyilvánvaló lenne számomra, hogy ugye ma már ezzel nem is kéne foglalkozni, de hát kell. Már pedig ugye előfordul, hogy bizonyos termékek esetén, ha utána kutatunk, hogy kik állították elő, milyen anyagokból, akkor bizony biztonságok derülnek ki. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire különbözőképpen állunk a témához. Ugyanakkor egyes cégek olyan, annyira pozitív oldalon állnak, hogy most már független posztokat hoznak létre cégeiken belül, hogy a helyi közösséggel kapcsolatot teremtsenek és hatást gyakoroljanak az, a helyi közösségekre. Ez az önkormányzatoknál jól működik, de a cég számára is fontos, hogy tapasztalatot, információt kapnak a helyi környezetről, fogadtatásról, hangulatról. Tehát ezt az előnyt kéne többek között kiemelni nekünk is. A saját tapasztalatom egyébként az, most az USA-ból való összevetésben megint, hogy Németországban sok nagy cég nagyon visszakozik. Még ha jókat is csinál, nem szereti ezt nagy dobra verni, mert attól félnek, hogy hogy meg kell majd védeniük magukat, mert valaki majd azt mondja nekik, hogy nektek ugye biztos azért kell ilyen humánus dolgokat csinálnatok, mert valami disznóság rejlik a háttérben. Tehát Európában még igazolnia kell magának azt a céget, a cégnek igazolnia kell magát, aki CSR stratégiát alkalmaz, az USA-ban ez sokkal bevettebb természetes dolog. De pozitívum, hogy a vállalkozásokat, maguk a vállalkozások is ösztönzik egymást a tovább lépésre. Ugyanakkor nem látom, hogy a kötelező jelentéstételnek mi lenne az értelme, mert nagyon sokféleképpen és ágazatonként is különbözőképpen nyilvánulhat meg a CSR, és nagyon függ a megnyilvánulása az ágazat specifikumtól. De hát erről lehet vitatkozni, és szerintem a jelentéstételi kötelezettség fölösleges. Elnök. Köszönöm. Filip Bulan következik. Emlékeztetnék rá, talán ezt az elején kellett volna megtennem, amikor az előadónk hozzászólt, hogy a meghallgatás értelme pontosan az, hogy feltehetjük a kérdéseinket a szakértők felé, és így elmagyarázhatják a témát olyan, olyan kérdésekkel kapcsolatban, amivel mi nem, amit nem ismerünk. Úgyhogy Filip Budon, hogyha ezzel kapcsolatban kérdéseik vannak, akkor azt megköszönjük. Köszönöm elnök asszony, akkor megpróbálom a megjegyzésemért átalakítani kérdésé, és akkor így tiszteletben tartom az ön kérését is. Valóban Meggyőződésem, hogy gazdasági szerepe van a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának. Azt gondolom, hogy a kapcsolat eléggé egyértelmű és erős a kettő között, és mivel, hogy úgy mondjam, én ifjú képviselő vagyok, Howitt úr emlékeztetett rá, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy a CSR-ra kapcsolatos filozófia eredményét érezni lehessen. A vállalatok nál egy kormányzásbeli probléma merül fel, és biztos, hogy ezt össze kell kapcsolnunk az érintett felek kérdésével, ahol a szociális párbeszédet szeretnék megerősíteni, tehát ezen vállalatokat segíteni kell ezen célkitűzéseik megvalósításában, legyen az szociális, környezetvédelmi, emberi jogi és etikai kérdésekben. A kérdés a végén következik majd. Ami a méretet, az alvállalkozók kérdését illeti, amire már utaltak, és ezen vállalatok üzleti ágazati jellegét valóban ilyen tulajdonságok alapján más-más elvárásaink lehetnek a vállalatoktól. Ami a CSR-t illeti és a szociális vállalkozás kérdését, hiszen ezzel kapcsolatban van egy kezdeményezés a napirenden. Ennek az a célja, hogy kiemelje azon vállalatok értékét, amelyek a szociális és környezetvédelmi kérdésekbe fektetnek be. Nos, azon vállalatok, ahol csak szociális felelősségvállalással foglalkoznak, és utána a nyereségüket a szociális vagy környezetvédelmi területen fektetik be, különbséget tennék azon vállalatokhoz képest, ahol a cél az a profit termelés, de lehet, hogy ez ugyanannyira pozitív szociális és környezetvédelmi szempontból az ő fellépésük, és engem meglep az, hogy őket egyből kizárjuk ebből a témakörből, a CSR kérdésköréből. Tehát a kérdésem ehhez is kapcsolódik, mégpedig ahhoz, hogy milyen lehetőségünk van arra, hogy ezen ö, szociális ö, besorolásokra mi hatással lehessünk. Hiszen azt tudom, hogy a környezetvédelmi kritériumok sokkal inkább mérhetőek ezen vállalatoknál, mint a szociális mutatók. Sokkal nehezebb megbízható módon kimutatni a szociális eredményeket. Lehet, hogy tudják, lehet, hogy nem, hogy egy bizonyos ideje én már próbálom ezt a gondolatot elterjeszteni, hogy létrehozzunk egy szociális minősítési rendszert, én ezt ö, szociális címkének hívom, de hívhatjuk másnak is. Tehát, hogy legyen egy ilyen elemzési kritérium ezen szociális vállalatok számára. Az a célom, hogy bevonjuk ebbe azon vállalatokat, amelyek a szociális területen fellépnek, még akkor is, hogyha nem feltétlenül szociális ö, ö, célokkal jött létre az adott vállalat, és azt gondolom, hogy itt egyetértünk a szakértőkkel, de szeretném megismerni az ő véleményüket is ezzel kapcsolatban, hogy koherens és konvergens módon tudjuk ezen fogalmakat meghatározni, hiszen mindenképpen a szociális kérdésekben is nagyobb megegyezésre kellene jutnunk a szociális kérdésekben. És azt gondolom, hogy így lehetővé tennénk azt is, hogy átláthatóbb legyen a helyzet mind a beruházók számára, akik pénzt fektethetnének be a CSR területén, a, hatóságok számára is, és a közvélemény számára is átláthatóbb lenne a helyzet, hiszen szükségük van erre az átláthatóságra a különböző beruházási típusok között, vagy a vállalati működési modellek között, hogyha a szociális környezetvédelmi vagy etikai területen lépnek fel és talán bátoríthatnánk a vállalatokat még akkor is, hogyha ezt kötelezővé nem tehetjük. Önök azt mondták, hogy egyetértenek abban, hogy önkéntes alapon kell ezt elindítani, tehát valóban ösztönözni lehetne a vállalatokat arra, hogy a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalást a vállalatok felvállalják a beruházók és a fogyasztók révén. De ugyanúgy ezt a közbeszerzéseken keresztül is megtehetjük. Hogyha a tagállamok a közbeszerzési pályázatok kiírásában egy szociális kritériumot is feltüntetnének, feltüntetnének, akkor valószínű, hogy sokkal könnyebben haladnának a dolgok, hiszen a vállalatok ezen ö, szociális ö, felelősségvállalást önkéntes alapon tudnák támogatni. Tehát a kérdésem az az, hogy önök mit gondolnak erről a megközelítésről, és következtetésként pedig szeretném megismételni, hogy tényleg azt gondolom, hogy szorosan össze kell kapcsolni a gazdasági és a szociális érveket. Elnök, köszönöm. Baratú asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük a hozzászólásokat, köszönjük az előadó hozzászólását is. Az egyik szakértő azt mondta, hogy az S-et hát a CSR-ból törölni kellene. Én nem tudom, inkább talán egy ebetűt kellene az ecologicra hivatkozván felvenni ebbe a rövidítésbe. Azt gondolom, hogy a szociális és a környezetvédelem a legfőbb kérdés. A definíció a definícióval kapcsolatban egyetértünk az új definícióval kapcsolatban, de szeretném tudni, hogy önök szerint minden vállalatot érinte ez a kérdés, vagy mit tegyünk a szövetkezetekkel, az egyesületekkel, ezek, ezen típusokat is érinti-e a CSR, és ugyanolyan elvárásaink lehetnek-e velük kapcsolatban? Ami az egészségügy kérdését illeti, ezt rendkívül fontosnak tartom. Több vitát folytattunk Franciaországban, de más országokban is minden bizonyal, az azbesztel kapcsolatban, ahol a különböző szigetelő anyagok választásából adódott, hogy nagyon sok érintett személy rákbeteg lett. Aztán a pedig, ami pedig a, a bisphenol A kérdését illeti, ez pedig a cumis üvegekben került betiltásra. A kérdés tehát az, hogy ha egy vállalat úgy dönt, hogy megvannak a célkitűzései, és megnézi, hogy milyen eszközökkel akarja ezt elérni, és itt a szociális és környezetvédelmi kritériumokat is figyelembe veszi, tehát legyen -e ez önkéntes alapon, vagy kötelezzük-e arra, hogyha egy életveszélyes anyagot termel egy üzem, akkor mi kötelezzük arra, hogy változtasson az eljárásain, vagy azt várjuk, hogy ő ezt magától megteszi. A közbeszerzések kérdése is nagyon fontos szerintem, és ez nagyon nagy húzóerővel rendelkezhet, hogy megváltoztassuk a kialakult gyakorlatot a szociális kritériumokkal kapcsolatban. Végül pedig a kérdésem önök felé az, hogy milyen kapcsolatot lehet kialakítani, hogyha valaki úgy dönt, hogy más kritériumokat is használunk, nem csak a saját gazdasági, termelői érdekeinket vesszük figyelembe, akkor hogyan lehet a szociális környezetvédelmi kritériumokat a gazdasági értékelési kritériumokkal kapcsolatba hozni? Azt gondolom, hogy ezt a kapcsolatot létre kellene hozni helyi szinten, területi szinten, és ugyanezt megint csak kapcsolatba hozni a nemzeti és nemzetközi szintekkel, ahol a GDP-nek van szerepe. Elnök, köszönöm. Mielőtt a szakértőknek visszaadnám a szót, nekem is lenne néhány kérdésem. Vronsky asszony azt mondta, hogy fel kellene tenni a kérdést, hogy milyen ö, lehetőségek vannak a bírósághoz fordulás tekintetében. Ö, ön most class actionre gondolt, vagy ö, valami másra ezzel kapcsolatban? A definíció kérdésével kapcsolatban örült annak, hogy az OECD és az ENSZ definíciójához közelítettünk. Ön szerint ez akkor így most már jó, és akkor ennyiben maradhatunk, vagy a parlament még próbáljon tovább lépni? Harmadik kérdés. Valaki elmondta, hogy örül annak, hogy a, még mindig Vronszki asszonyról beszélek, hogy a kapcsolat a vállalatok kormányzása és a CSR között szorosabbá vált. Nos, ez akkor most már elégséges? Engem meglepett pár évvel ezelőtt, amikor láttam, hogy a bizottságon belül is ezen kérdéseket egymással párhuzamosan próbálták megvitatni. Pedig hát úgy gondolom, hogy a CSR végrehajtásának a legjobb a szociális politikának a megvalósításának a legjobb módja az pontosan a vállalatokon keresztül lehetséges, tehát a CSR-on keresztül. Alapvetően a vállalatok beruházási stratégiát vagy munkavállalói stratégiáit nem fogja megváltoztatni. A kérdés az, hogy mekkora kockázata van annak, hogy egy hasznos partnert elveszítünk, hogyha ezt kötelezővé tesszük. Nos, ami pedig az önkéntes vagy a kötelező kérdését illeti, én ezt a vitát nem értem. Az EU-ban az alapvető elv az a tisztességes és szabad verseny elve. Márpedig, hogyha tisztességes és szabad a verseny, akkor a benchmark az egy abszolút fontos elképzelés. Hogyha a CSR-ral kapcsolatban egy ilyen benchmarkot kialakítottunk, akkor miért ne lehetne kötelezővé tenni ezt a benchmarkot, amiről már tudjuk, hogy jól működik? Valóban a tisztességes és szabad verseny jegyében akkor így ugyanazon feltételeket kellene mindenkitől elvárni. Utolsó kérdésem. Richard Howitt felvetésére reagálván. Itt a szakbizottságban előadó voltam a CSR-ral kapcsolatban a nemzetközi megállapodások kérdésében. Úgy emlékszem, hogy ön erről nem beszélt. A kérdésem az, hogy ön szerint az EU ezen alapelv, EU annak a megoldása, hogy ezen alapelveket hogyan tükrözteti a csr kapcsolatban, ez mennyire fontos, és hogy a vállalatok, az EU vállalatok hogyan viselkednek, amikor saját maguk beruháznak harmadik országokban és ez nem kérdés, csak megjegyzés lenne. A múlt héten Liesben voltunk néhány baráttal az Arcelor Mittal székhelyén, és hát én nem tudom, hogy a CSR tekintetében ez a cég mit is csinál, de láthatjuk, hogy amikor elmegyünk erre a székhelyre, e, e, erre az üzemre, akkor a, a CSR határain járunk, hiszen amikor az Mittal azt mondja, hogy itt és ott bizonyos vállalati, vállalati társadalmi felelősségvállalást ő megtesz, közben azt látjuk, hogy katasztrofális a helyzet Florensban vagy Liesben, és hogyha a CSR szerintük ezt jelenti, akkor még igen sokat tudunk javítani a helyzeten. Ezek lennének a kérdéseim. Előadó úr, szeretne a kérdésekkel kapcsolatban még hozzászólni? I'll be very quick because I want to, to use my Rövidre foghatom magamat, hiszen a végén még szót kapok, tehát a recesszió, hogy hogyan hat ki a CSR-re. Erre a kérdésre szeretnék válaszolni, nagyon nyíltam. És egy picit pontosabban lennék, nem csak egy ilyen általános kommunikációs kérdésről beszélek, hanem azt szeretném kérdezni, hogy mit szeretnének, hogy a bizottság milyen politikát folytasson, hogy a szakpolitikát támogassa. Végezetül pedig a CSR business készét üzleti világban való megjelenéséről beszélünk. És úgy gondolom, hogy ebből egy új vitát kell majd kezdeményezni a vitában, tehát a megosztott értékek koncepciójáról kérem, hogy a előadóink szóljanak néhány szót. Rendben, akkor a bevált gyakorlat alapján fordított sorrendben fogjuk most megadni a szót az előadóknak. Először tehát Susan Stormernek megadom a szót, de ne gondolja, hogy több ideje lesz, mint a bevezetőben. Sajnos megint csak 5 percben válaszolhat a felvetett kérdésekre. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy a shared value, vagy a megosztott értékek kérdésének tüzére magam is olajat öntöttem. Azért, mert ez főleg az USA keleti partjain terjedt el ez a koncepció, hiszen ez a verse, a e cégek verseny jellegéről beszél. Ugyanakkor a shared values, a megosztott értékek nem azt jelentik, hogy csak egy ilyen púpként cipeljük magunkkal, kvázi hozzárendeljük az alaptevékenységünkhöz, nem, a shared value azt jelenti, hogy gondolkodásunk legmélyét hatja át, minden döntésünket, minden döntésünk következményeit is, szociális, környezetvédelmi és gazdasági perspektívába ágyazzuk bele. És ennek fényében akarunk olyan döntéseket hozni, amelyek az legtöbb értéket hozzák egy utilitárius megközelítésben. Amikor a governance-ről, vagy a corporate governance-ről beszélünk, a kormányzásról, vagy a cégvezetés tevékenységéről, nos, teljesen egyetértek az asszony észrevételeivel. Amikor azt mondja, hogy a cégek eh, zöldre mossák a piszkos szennyesüket, eh, vagy fehérre mossák a piszkos szennyesüket a zöld vízzel, vagy zöld kontextusban mossák a piszkos szennyest fehéré, Valójában azonban nem csinálnak semmit. A greenwashing, a zöldre festés um, félrevezető tevékenysége megmarad. Voltak éppen a probléma gyökerét kell megtalálni. Mégpedig úgy, hogy um, meglássuk, hogy a cégek hogyan tudják úgy igazgatni, vezetni magukat, hogy ez fenntarthatóbb legyen, és ez pedig a corporate responsibility, vagy a corporate sustainability, a cégek felelősségvállalásának vagy a cég fenntarthatóságának koncepciójába vezet át, hiszen a fenntarthatóság már azt is jelenti, hogy hogyan tud a cég egészséges maradni egy egészséges környezetben, lehet legyen az természeti vagy társadalmi. Ezért úgy gondolom, hogy a cégek DNS-ébe kell beírnunk-e gondolkodás gén szerkezetét azt kell, hogy mondjam, hogy sok cég és sok kis cég DNS láncában szerepelnek ezek a gének már, nem csak a nagy cégekében. Tehát nem haladunk rossz úton, amikor a DNS útján haladunk. Végezetül pedig. Amikor azon cégekre befektetőket vizsgáltuk meg, akik a cégektől információkat akarják megkapni, az, vannak olyan befektetők, akik nem csak a pénzügyi információt, hanem a szociális elkötelezettségre közé információt is kérik, és hogyha e kettőt egyszerre kapják meg, akkor ezek a befektetők hajlamosabbak arra, hogy holisztikusabban, kiegyensúlyozottabban értékeljék ezt a céget. Mondom, hogy egyszerre kapják meg a kétfajta információt. Ez is egy jó érv, amely amellett szól, hogy a cég szociális és környezeti performanciáját eh, minden döntésünkben figyelembe vegyük. Úgy hiszem tehát, hogy tudományosan megalapozott érvekkel szolgálhatunk amellett, hogy miért szolgálja ez akár a befektetőt érdekét is, és úgy gondolom, hogy más szereplők, érdek, más szereplők is másként értékelik a cégeket, hogyha ilyesfajta elkötelezettségről tesznek tanúbizonságot. Na, ennyit akartam mondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Icset úr. Merci, président, pour rebondir. Köszönöm, elnök asszony. ArcelorMittalral kapcsolatban teljesen igaza van. Pontosan ezért van szükség a keretre, hogy keretbe foglaljuk ezt a kérdést, azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy minden elemre van válaszunk. Emlékszem egy másik vállalatra, nem mondom ki a nevét természetesen, egy brit vállalatra, amely alapján megszületett a Tescopolis című könyv, rendkívül érdekes ez a könyv, Valóban egy kis áruházat létrehoztak egy szociálisan katasztrofális helyzetben lévő régióban, és az Egyesült Királyságban a szakszervezeti jogokat tiszteletben tartották, csak hát mivel Bangladesből szállította be a termékeket, ott már gyermekmunka, szakszervezeti jogok megtagadása, stb. stb. volt érvényes. Tehát globálisan kell megközelíteni a kérdést, ezért van szükségünk a keretre. És teljesen egyetértek, hogy a különböző ágazatokban, a különböző vállalati méretek kapcsán kiigazításra van szükség, de azért van egy alap, és a bizottság is ezt kiemelte, ezzel kapcsolatban vannak nemzetközi elvárások, szabványok, és ez mindenki számára kötelező kell, hogy legyen. Másodszorban attól, hogy egy vállalatnak szociális szerepvállalása van, még nem feltétlenül ö, jár élen a CSR területén. Ez jó dolog, de önmagában még nem feltétlen jelenti azt, hogy a CSR kritériumainak megfelel. Márpedig szerintem ugyanolyan kritériumokat kell alkalmazni. Harmadsorban egyetértek, vagyis értem, amit Stormer asszony mond, amikor azt mondja, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás kérdése már idejét múlt, hogy inkább környezetvédelmi, fenntartható felelősségvállalásról kellene beszélni. Én szerintem ennek három aspektusa van. Társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi. És valóban el kell kerülni, hogy újabb és újabb eszközöket hozzunk létre, a bizottság közleményének az egyik érdeke pont, értéke pontosan az, hogy az alapvető kérdések felé hozzuk vissza a vitát, amivel kapcsolatban mindenki egyet tud érteni. Úgyhogy ö, szerintem hiba lenne, hogyha most újabb eszközöket szeretnénk létrehozni. Elnök azt, hogy megint csak értek, és egy kicsit én erre utaltam, de szerintem a, az EU ö, kereskedelmi megállapodásában is nagyon fontos, hogy a CSR-t bevegyük. Egyre globalizáltabb világban élünk, és igaz, hogy az Egyesült Államokban ö, indult el a CSR és ö, Clinton, és az európai biztossal mi mentünk mi akkoriban el, ö, sikerült ö, beindítani és megerősíteni ezt a folyamot. De vannak még a világon más részek Kínában, ahol beindultak a dolgok, de nagyon fontos, hogy minden nemzetközi kereskedelmi megállapodásban egységesen alkalmazzuk ezen kritériumokat. Koreával kapcsolatban azt hiszem, hogy sikerült előrelépnünk, de aggaszt, hogy mi történik majd egy nagyon nagy másik országgal, amelyel most folynak a tárgyalások. Akkor foglalkoznunk kell majd ezzel a kérdéssel, mondja az elnök. Elin Vronszkinak adom meg a szót. Uh, merci beaucoup. Uh, Peut-être pour répondre... Köszönöm. Ami a szociális minősítési, minősítő rendszert illeti, egy, egyfajta címke lehetne ez, valóban ön is elmondta, hogy nagyon nehéz lenne ellenőrizni, hogy konkrétan az ellátási láncban az alapjogokat, a munkával kapcsolatban az munkaalapjogokat tiszteletben tartották-e valóban ezen el kell gondolkozni, és meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban is megvalósítani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyobb átláthatóságot elvárni a vállalatoktól, előnyös lenne mindenki számára. Bizonyos érintettek azt mondták, hogy ennek komoly költsége lehet hogyha egy kötelező, de nem finanszírozott jelentéstételt kötelezővé tennénk. Meg kell néznünk, hogy a beruházók vagy a fogyasztók bizalma mennyit ér egy vállalatnak. Általában a vállalatok rendelkeznek ezen információkkal, csak ezt közzé kell tenni minden érintett fél számára azért, hogy a bizalom megnőjön. Ami pedig a CSR megelőző aspektusait illeti. A kellő körültekintés elve A reasonable diligence kérdésével kapcsolatban úgy látszik, hogy van egyfajta kockázat, hogy az emberi jogokhoz köthető mindez, és ennek negatív hatásai lehetnek. Adott esetben így tehát el kell kerülni a negatív hatásokat, és erről jelent, tenni kell, még mielőtt egy szabályt valaki megsértene. Ami pedig a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést illeti. A class action lehetne az egyik lehetséges megoldás. Mi más megoldásokra is gondolunk. Meg kell nézni, hogy milyen jogi akadályok vannak jelenleg hogy a harmadik országok áldozatai az EU-s bíróságokhoz fordulhassanak. Meg kell nézni, hogy milyen költségei lehetnek az áldozatok számára annak, hogy Európában pert indítsanak. Ezzel kapcsolatban már tanulmányokat végeztünk, és a bizottságtól azt várjuk, hogy nyomon kövesse ezen tanulmányt, amire az imént utaltam, az edinburghi tanulmányról van szó, a jogi keretekkel kapcsolatban. Az Európai Uniós vállalatokról szól ez, és azok nemzetközi szerepvállalásáról. hogy mit várunk a bizottságtól, azt, hogy nyilvánossá tegye ezt a jelentést az EU prioritásairól még az év vége előtt, hogyha lehetséges, és hogy a különböző főigazgatóságokat bevonják ebbe a folyamatba. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez nincsen így. Köszönöm. Elnök, rendben. Előadó úr, nagyon lemaradtunk, de nagyon fontos kérdésről van szó, úgyhogy megadom a szót, hogy lezárja ezt a vitát a, remélem, hogy a két felelős Ligi most nagyon figyelt, hogy utána el tudják osztani majd a munkát a kollégák között. Ugyanakkor persze üdvözlöm, hogy itt vannak, és Hirs asszonynak és Bülon úrnak szeretném megköszönni az előadásokat, és azt is, hogy a konszenzusra törekvésben segítettek engem is munkám során. A vállalatoknak most ezt az üzenetet küldjük el, ezt a lelkesedést próbáljuk sugározni. Külön Hirs asszonynak köszönöm, hogy elmondta, hogy az USA-ban mennyire más a kép. Ott a biztonsággal kapcsolatban az ICT cégek is önként beszélnek erről a témáról. Európában miért nem teszünk mi is legalább ennyit vagy többet? Nagyon jó felvetései voltak Hirsasszonynak, és egy kicsit szerényé tesz minket az, hogy hogy a bizottsági közlemény szerint az Európai Unió jó példával jár elő. Sajnos ez nem igaz, kullogunk Amerika mögött és az sem ö, ö, kézenfekvő, bár kéne, hogy az legyen, hogy a gyerekmunkát ö, nem szabadna senkinek sem elfogadni, vagy az abból származó termékeket, nyersanyagokat. Tehát ezt sajnos újra el kell mondani. Igenis, vannak olyan cégek, amelyek védtenek ez ellen, és nem mondják ki, hogy kifejezetten vigyáznak arra, hogy ne jusson forgalomba a kezükön keresztül gyerekmunka eredménye. Jó lenne, hogyha a bizottság ezt önkéntessé teszi, de hát ez olyan, mint hogyha a bizottságnál egy fél évet dolgoznának, aztán egy fél évet pihennének, mert önkéntesen dönthetik el, hogy mit csináljanak. Hát a gyerekmunkát tiltani kell. És pont akkor lenne igazságosabb a verseny, hogyha mi is lépnénk valamit. A G20-ak nyilatkozata ideértve ugye a Dél-Afrikával, Kínával való kapcsolatokat, Indiát is elkötelezett minket az elv mellett. Németországban hírsasszonynak mondom, a, a német kormány, a német szervezetek, céges szervezetek várják a bizottsági javaslatot. Nem igaz, hogy ők ne akarnának lépni. Ön is részben jól elmondta ezt mi vagyunk legjobban lemaradva. Persze most nem tudunk belemenni a jogalkotási részletekbe, de az áttekinthetőséggel, átláthatósággal most csak röviden foglalkoznék, mert nincs erre idő. Bülön úrnak a szociális vállalkozások, a fair trade, a mutual recognition, ezek mind részét képezik a CSR-nak. És most mi még nem törölnénk ki az S betű szűt a, a mozaik szóból, de, de jó irányba hat, amit mond. Mainstreaminget kéne végezni itt is, és figyelmükbe ajánlom ezt a szociális business kezdeményezést, a bizottság is ír erről. Uh, a szociális uh, és környezeti jelzők használatát, vagy legalábbis én, én még nem hagynám ki, bár sokszor valóban az a helyzet, hogy hiába van a jó szándék, és belírják mindenhova ezeket a jelzőket, nem érnek el semmit. Egyetértek alapvetően azzal, amit a befektetésekről mond. Penelep asszonynak mondanám, hogy egyet értek azzal, amit mondott. A definíciókról szólva. A, a cégek, a szakszervezetek és a civil szervezetek is egyetértenek a bizottsági ö, definícióval. Úgyhogy a corporate responsibility, corporate social responsibility, a sustainability, ö, ezek a definíciók 90%-ban most már elfogadottak. Tehát ö, szerintem sok időt takaríthatunk meg, hogyha ezekről most már nem beszélünk definíció szintjén, hanem elfogadjuk azt, amit a bizottság mond, hiszen mindenki elfogadja azt, és tovább lépünk. Elnök asszony, ön is elmondta, és nem illik, hogy most én ne értsek önnel egyet, de amikor arról beszélt, hogy okos mixet ö, alkotott meg a bizottság, hát ha ezt elfogadjuk, akkor nincs szükség a további érvelésre, hiszen akkor ezt mindenki elfogadhatja, ha ez a mix tényleg ilyen vonzó. Rövid leszek. Szeretném, hogyha a szövegem, amit most itt a bizottságban írok, a, a gazdasági felépülést szolgálná, és éppen ezért várom az önök javaslatait arra, hogy mit vegyek még bele. Sok cég ö, élen jár a CSR területén, de ö, még kevesen vannak. Talán világszerte 6000 cég köze, kötelezte magát nyilvánosan a CSR-ban, ebből talán 3000 Európában, na de e, Európában csak multinacionálisok közül 7000 működik. A shared value, a közös értékek témáját remélem, hogy mindenki meghallotta. Jó szájból hallottuk ezt. Jó lenne, hogyha minden e, érintett e, felkarolná ezt a fogalmat. Ezen a szinten kell elkezdeni a munkát. Nagyra értékelem azt, amit az előadóink elmondtak, és remélem, hogy a mai meghallgatás, ez a gyümölcsöző eszmecserő, csere és az a konszenzus, amit kidomborodni látszik, majd a jövőt szolgálja. Euh, Elnök, köszönjük, hogy a három előadó eljött és megosztotta szakértelmét velünk. Azt gondolom, hogy a szakbizottságunk számára rendkívül nagy hozzáadott érték ez. A mi elképzeléseink kidolgozásában, és erre alapozhatunk majd, amikor megszerkesztjük a szakbizottságunk jelentését Richard Howitt vezetésével. Ami a definíció kérdését illeti, tisztelt kollégák, nincs itt nézeteltérés, én csak egy kérdést tettem fel. Úgy gondolom, hogy ön erre válaszolt, és én ezt figyelembe veszem. én nem értek annyira ezen kérdéshez, mint ön, és ezért kérdeztem csak azt, hogy megelégedhetünk-e az eddig elért eredményekkel, vagy próbáljunk még többet elérni. Hogyha mindenkinek tetszik, vagy megfelel ez a mostani definíció, nekem is megfelel. Köszönjük a bizottságnak és az érintett főigazgatóságoknak is, hogy eljöttek a mai ülésünkre. Most nézzük meg az ütemtervet és a határidőket az előadó úr november 19-én fogja leadni a jelentést. A módosítókat november 26-áig lehet benyújtani, december 6-án fogjuk ezeket megvizsgálni, és január 14-én fogjuk a Jurival közösen elfogadni. 31-es napirendi, rendi pont következik. Stephen Hughesnak adom meg a szót saját kezdeményezésű jelentésével kapcsolatban, melynek témája az azbesztel kapcsolatos foglalkozás egészségügyi kockázatok és az összes létező azbest felszámolásának kilátásai. Előadó úr, megadom a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés tervezetemről átfogó bevezetést tartottam, és egy meghallgatást is tartottunk. A szakértők egyetértettek a jelentés tervezetemmel, és a legfőbb észrevételeimet támogatták. A képviselők előtt van most a jelentéstervezet, október 18-a módosítók beadásának határideje, örömmel várom ezeket a módosítókat, és utána persze az árnyék jelentéstevőkkel leülök majd kompromisszumot keresendő. Néhány bevezető észrevételt szeretnék tenni. Az azbestről először is. Elnök asszony, körülbelül 30 évvel ezelőtt az első jelentésem új képviselőként az azbestről volt a parlamentben. Nemrégiben bejelentettem, hogy 2014 ben már nem jelöltette magam újra, tehát jó esély van arra, hogy ez lesz az utolsó jelentésem. Azbesztel kezdtem, azbesztel fejezem be európai parlamenti képviselőségemet. Ez alatt a 30 év alatt teljes tilalmat sikerült elérni, de több millió tonna azbest még eh, az Európai Unió infrastruktúrájában van, hajókban, épületekben, tartályokban. Tehát eh, ezzel a szerencsétlen örökséggel még az elkövetkező években, hanem évtizedekben is még küzdködnünk kell, és küzdködniük kell a munkavállalóknak is. Az azbesztel az a fő probléma, hogy a, nagy, hogy a látencia időszak nagy. Meg lehet, hogy 30-40 év múlva hal, hal meg a munkavállaló az azbeszt kitettségnek, egy régi képviselőnk, egy Alex Faulkner a 60-as években azbesztál dolgozott egy kikötőben, a 60-as években és augusztusban hunyt el ennek a kitettségnek a következtében. Tehát nagyon nagy a látencia időszak, másodszorban pedig nincsen határ, amely alatt a kitettség bármilyen módon is veszélytelen volna. Egy két észrevételt szerettem volna mindenképpen mindenkinek az eszébe vésni. Ezen felül két példátlan jelenségről kell beszélni. Egyrészt az azbest 30-60 éves élettartamú termékekben, szerkezetekben található. Ez tehát azt jelenti, hogy az azbestet tartalmazó épületeket most lassan kezdik átépíteni, renoválni, felújítani, tehát újra kiteszik magukat a munkavállalók az azbesznek. Másodszorban pedig minél régebbi az azbeszt tilalom, annál kevésbé tudják a munkavállalók, hogy milyen veszélyes az azbeszt, ha esetleg felújítás során azbesztbe ütköznének. Röviden szólnék a fő ö, címekről a jelentésemben. Remélem, hogy mind a képviselők, mind az árnyék jelentéstevők el tudtak olvasni a jelentéstervezetemet. Elsősorban megfelelő a regiszterre nyilvántartásra van szükség a tekintetben, hogy mely anyagok tartalmaznak azbesztet. A cégek maguk, sok cég maga már összeállította ezeket a regisztereket, nyilvántartásokat, ezeket nemzeti nyilvántartásba kell összegezni, azért, hogy a jövő munkavállalói is tudják, hogy hol a veszély. Ezen felül pedig az energiahatékonyság európai programjáról, programja mellett döntöttünk, köteleztük el magunkat, és ahogyan az energiahatékonyság céljait szolgáljuk, azzal párhuzamosan a munkálatok során el kell távolítani a maradék azbesztet. További célkitűzés a licensing, az engedélykiadás, illetve a figyeleme felkeltés. Fontos tehát, hogy a munkavállalókat kiképezzük arra, hogy hogyan lehet csökkenteni vagy minimalizálni az azbest kitegségből eredő veszélyeket. A következő fejezet a programban az azbest eltávolítási program. Ennek a jelentésnek elnök asszony fő célkitűzése az, hogy az azbest eltávolítására terveket kell összeállítani. Bár azt is mondjuk, hogy amíg az azbek biztonságosan le van zárva, a legjobb helyen ott van, ahol van. Látni kell persze a többségi viszonyokat, hogy ezen mindenki egyetérte vagy nem, de Ugyanakkor, hogyha még jelenleg az azbest biztonságosan be is van, eh, le is van szigetelve, előbb-utóbb mindenképpen regisztrálni kell ezt majd. Azután az azbest eh, azon kritériumai, amelyek alapján definiálhatjuk, hogy milyen betegségeket okoz a nemzeti, normák és eljárások között nagy különbségek mutatkoznak e tekintetben. És ilyen módon az azbestből eredő betegségekre vonatkozó kárpótlások területén is nagy különbség van, európai egységesítésre van szükség. Következő cím, az azbest áldozati csoportok nagyon nagy jelentőséget játszanak, fantasztikus munkát végeznek az áldozatok támogatásában, az ő megsegélyezésükben, és éppen ezért azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan segíthetjük az ő hálózatukat a legjobban. Javaslatom az, hogy gondolkodjunk esetleg pénzügyi támogatás megadásán is. A végső rész pedig az azbest globális tilalmának stratégiáján gondolkozik el. A nemzeti parlamentekben és az Európai Parlamentben is sok kérdést tettek fel erről, például az, és így a kanadai kormány a Jeffries bánya támogatását vonta vissza, és így valószínű, hogy az azbest termelés Kanadában végleg megszűnik, de Oroszországban nő az azbest termelés. Krisatil városában például a fehér azbestet termelik ki, Szibériában, és Putyin elnök megveregette a bányászok vállát, és gratulált nekik annak ahhoz, hogy a kriszatilt kitermelik és előállítják. A harmadik világban a kriszatilt épp olyan csodaszernek tekintik, mint ahogy az azbestet tekintették Európában 30, 40 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy ezügyben kell valamit tennünk. Például megengedhetetlen, hogy az európai hajókat Banglades és India partjain gyermekek bontják szét, és ilyen módon súlyos azbest sérül, azbest szennyezést szereznek találkoztam jól, egy jól ismert multinacionális cég képviselőivel irodámban két héttel ezelőtt, és azt mondták, hogy ez nem függ össze a Európai Parlamenttel, vagy a, hogy, hogy az Európai Parlament foglalkoztatási bizottsága nem tud ebbe beleszólni, hogy mi történik a harmadik világban. Én pedig azt mondtam, hogy igenis nekünk morális kötelezettségünk, hogy megakadályozzuk, hogy ilyen elkerülhető halálesetek jöjjenek létre a harmadik világban. Ez tehát azon jelentés háttere, amelyet a tagok figyelmébe ajánlok. George Beck. George Beck, majd pedig Marian Harkin. Köszönöm, elnök asszony. Először is Stephen Hughes kollégának szeretnék gratulálni ezen bátor és kitűnő saját kezdeményezésű jelentéséhez. Én magam is tisztában vagyok az ő hosszú éves tapasztalataival, és ez megjelenik a jelentésben. Kitűnő hangot ütött meg a jelentésben. Nagyon fontos, hogy végre irányításunk alá vonjuk ezt a szörnyen mérgező anyagot. A magas látencia miatt úgy gondolom, hogy az elkövetkező években inkább több, mint kevesebb azbeszt eredetű betegséggel kell szembenéznünk. A számadatok riasztóak a kis országokban is. Már nagyon sok olyan munkavállaló betegedett meg, akik mindennapos munkát végeztek az azbesztel. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a regisztrációt legkésőbb minél hamarabb elvégezzük. Három észrevételem van ezzel kapcsolatban, három pont fontos, amelyekről Hughes kollega már beszélt is. Egyrészt a screening kérdésem. Úgy gondolom, hogy egy teljesen pontos állapotfelvételt kell végrehajtani. Nem csak a meglépő év épületeket kell regisztrálni, hanem bármilyen fajta azbest eh, terméket, azbest felhasználást regisztrálni kell az Európai Unió itt egy úttörő szerepet játszhatna, erről szólt a jelentés is. Másodszorban fontos a munkavállalók képzése, különösen a fiatal munkavállalók képzése, akik lehet, hogy soha nem hallottak még arról, hogy milyen veszélyes lehet az aszbesztel való munka. Itt érzékenyíteni, érzékenyé kell tenni a munkavállalókat, ez azonban nem elegendő hanem szükséges a harmonizáció is. EU terveket kell kidolgozni. Ami pedig az akcióterveket illeti, nos, az egyes tagállamokban kell ezekkel törődni. Gondolok Lengyelország példájára, aki, amely igazi jó példával jár elől, amolyan best practice lehetne a lengyel gyakorlat, és úgy gondolom, hogy a megfelelő finanszírozással kellene biztosítani, hogy ezeket a terveket gyakorlattá lehessen váltani. Ahogyan mondtam, támogatom ezt a jelentést, és úgy hiszem, hogy nem szabad, hogy kihátráljunk a felelősség alól, és eljött az ideje annak, hogy egy európai harmonizációt fogadjunk el, mely a megfelelő tilalmakat is kimondja. Örömmel tekintek a jelentéstevővel eh, való együttműködés elébe. Köszönöm. Eh, Marian Harkin, puis Harkin, pedig Deli. Köszönöm szépen néhány szót a kollégám nevében is, aki most nem tudott eljönni. Meg szeretném köszönni a kollégáknak ezt a ö, tervezetet, Kollégám is azt mondja, hogy nagyon sok jó ötletjavaslat van benne, amely például az azbest egészségügyi vonatkozásaira vonatkozóan nagyon jó, hatékony lehet. Ez persze egy visszatérő probléma. Szerintem, ha egészségi problémáról van szó, akkor komolyan kéne venni a dolgot végre. EU szintű szabályozásra van szükség, és lesz is most már ilyen. 2009-ben végül is már megszületett az azbesttel kapcsolatos kockázatok és a kitettség felmérésére vonatkozó szöveg, és az azbest kivonására vonatkozó szándék megfogalmazott. Egyes országokban ez sokkal nagyobb probléma, mint máshol. A harmadik helyeken pedig engedélyhez kötött az ilyen jellegű tevékenység. Mm. Sajnos sokszor nem is tudjuk, hogy mely épületek tartanak, tartalmaznak azbestet, és ezért a bontás maga is kockázattal járhat. És nem létezik olyan kimutatás, hogy ki mikor lépett érintkezésbe azbesztel, tehát sajnos nem tudjuk felmérni az azbeszt egészségügyi hatásait éveken át nem volt ilyen felmérés, sőt még a betegségekkel való összefüggését sem mutatták ki. Németországban kiterjedten használtak azbestet, és csak sokkal később bevezetett orvosi ellenőrzések révén derült fény az összefüggésre. Tehát lesz néhány módosítom, de egyetértek a szöveg lényegével, és a gyümölcsöző együttműködés jegyében teszem ezeket a módosítókat is. Karima Deli következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük az előadónak is az elkészített anyagot. Az európai munkahelyi egészségügyi stratégiával kapcsolatos előadóként szeretném kiemelni, hogy amikor megnézzük, hogy milyen riasztó adatok érkeznek felénk Európával kapcsolatban, 112 ezer haláleset kapcsolódik a munkahelyen az azbesztel való kapcsolathoz, és évente 20 ezer megbetegedést tartanak számon. Az egész világban évente 90 ezren halnak meg az azbesztnek való kitettség miatt. Nagyon fontos, hogy ezen munkahelyi megbetegedéseket, foglalkozási ártalmakat megfelelően kezeljük és felhívjuk rájuk a figyelmet. Tehát fontos tudni az, hogy az épületekben, a hajókban rengeteg azbest van még, és nagyon sok nem ismeretes tárgyban, eszközben, és ezzel foglalkoznunk kell. Remélem, hogy a jelentés keretein belül foglalkozunk majd egy kérdéssel, amely vitát nyithat erről. Arra a kérdésre gondolok, hogy milyen büntetőjogi vagy egyéb felelőssége lehet a munkaadónak. Bizonyos tagállamokban ez a vita elterjedőben van, és felvethetjük azt is, hogy nekünk európai tagállamoknak milyen lehetőségeink vannak arra, hogy előrelépjünk egyrészt azért, hogy a munkavállalók és az érintett alkalmazottak a bíróságokhoz fordulhassanak. Például Olaszországban láthattuk nemrég, hogy a Torinói büntetőjogi bíróság egyfajta szankciót mondott ki a munkaadókra vonatkozóan. Tehát oda kell figyelni arra, hogy elég rövid időn belül ezt a szándékot szerint Európának be kell tiltania az azbesztet, akárhol is legyen az. Ami pedig a módosítókat illeti, egyrészt azt javasolnám, hogy a tagállamoknak nemzeti programokat kell elfogadni a készletek nyilvántartásáról, és nemzeti programot kell elfogadniuk arra, arra vonatkozóan, hogy konkrétan valóban felszámolják az azbesztet, az épületekben, a hajókban vagy bárhol máshol. Ezen kívül az EU-nak vállalnia kell, hogy nemzetközi szinten betiltsák az azbestet és az azbestből származó termékeket. Meg kell nézni, hogy milyen lehetőség van arra a jelentés keretein belül, hogy hogy összekössük az energiahatékonysági célkitűzéseket az azbest felszámolásának célkitűzésével. Ezen kívül mindenképpen bátorítanunk kell a kutatást. Gyakran, gyakran elhangzik, hogy az azbesztet felváltó anyagokat keresünk. Nos, hogyha ilyen jellegű anyagokat próbálunk találni, ennek a jövőben további drámai következményei lehetnek, és ez egyszerűen elfogadhatatlan. Tehát az EU-nak vissza kell utasítania azt, hogy úgynevezett fehér azbeszttel foglalkozzunk. Ezen fehér azbesztnek egyáltalán nem sikerült bebizonyítani, hogy semmilyen káros hatása nincsen. Ezen kívül pedig azbest törmeléket használnak fel például kerámia gyártására. Az ezt kezelő személyeknél az azbest kitettség ugyanolyan. Ezen kívül javasolnám, hogy biztosítsuk azt, hogy az azbest felszámolásával kapcsolatos szabványok nagyon szigorúak legyenek azért, hogy el lehessen kerülni, hogy káros hatásai legyenek az ilyen jellegű szálaknak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Késésben vagyunk, úgyhogy kérem, hogy röviden szóljanak hozzá. Yes, uh, just very, very... Köszönöm, nagyon rövid leszek. Óvatosságra intennék ne tegyünk szélsőséges ígéreteket, kijelentéseket a következtetésekben. Egyetértek azokkal, akik azt javasolták, hogy az azbest tehát összefüggésbe hozható betegségekre kell koncentrálnunk. Ugyanis Európa szerte nagyon sok olyan épület van még, amelyeket 50 éve építettek és tele vannak azbesttel. Ha ezt mindet le kéne mondani, akkor ennek a költsége, meg maga az eljárás óriási fejtörést okozna. Két-három évvel ezelőtt én csak a saját házamból 7000 fontért tudtam eltávolítatni az azbestet, és például mezőgazdasági épületekben gyakorlatilag, ahol a tetőben azbest van, ha ezeket kötelezővé tennénk, hogy ezeket lebontsák, akkor gazdálkodók ezreit fosztanánk meg megélhetésüktől. Köszönöm, szívesen megadom a szót a bizottságnak, de csak két percben elnézést. Élnek a lehetőséggel, vagy sem? Kosta úr? Uh, Köszönöm. Általában véve üdvözöljük ezt a jelentést. Sok jó kitétel van benne, és záradék, és információ, amelyeket részben tudunk, részben üdvözlünk. Ha megengedik, azonban én ö, úgy fogalmaznék, hogy a jó gombokat nyomkodják, csak éppen a bizottság nem kötelezheti el magát egyelőre semmi mellett. De azért élnék lehetőséggel, hogy tájékoztassam a parlamentet arról, hogy dolgozunk a témán. A websájtunkon tíz nappal ezelőtt új iránymutatásokat publikáltunk az azbesztel érintkezésbe kerülők számára. Ez nyilván még lehet, hogy kevés, de most már kampányt indítunk az információ cserére, és a munkahelyi ártalmak betegségek tekintetében is, amelyeket felmértünk, a diagnosztikai lehetőségeket, komoly előrelépések vannak, az azbest okozta betegségeket most már szélesebb körben lehet feltárni. Ezt a cél szolgálja egy új különálló weboldal is, talán már a hónap végén megjelenik ez a neten, és örök is látják, hogy sok jó javaslat mutat most ugyanabba az irányba, hogy munkahelyi betegségként elismerjék a korábbi azbeszkitettség okozta betegségeket és egy szélesebb, magasabb szintre kerüljön a téma. És ne csak sporadikusan foglalkozunk vele, és egyedi megoldásokat próbáljunk alkotni. Ennyit mondhatok most, miközben persze nyilván fontosnak tartom azt is, hogy tart még a vita arról, hogy mi legyen a stratégiánk. Ö, komoly ö, fellépést akarunk, és az azbest kapcsolatosan specifikus fellépéseket is, de ennél konkrétabbakat most még nem ígérhetek. Köszönöm, előadó úr. Igyekszem minden kérdésre válaszolni. Nagyon fontosnak tartom a felvetéseket, és ezeket természetesen ötvözöm majd a jelentésbe, amelyet majd a ö, kollégákkal megtárgyalok. Menjen úrnak csak annyit szeretnék mondani, hogy nem lehet egyik napról a másikra elvégezni ezt a munkát. Egy más kollega lengyel helyzetről beszélt. Ők 2032-re akarják elérni, ez 20 év múlva van, teszem hozzá, az azbestmentes szénbányászatot. Hát ez már reálisnak tűnik, de hát 20 évről van szó. Ennek fényében kell tehát megfontolni a menetrendeket, és az ide vágó módosítókat örömmel fogadom, persze, különösképpen az árnyék jelentéstevőiket. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezek alapján a módosítók benyújtási határideje október 18-12 óra, December 6-án fogunk ezzel foglalkozni, majd pedig a jelentést január 24-én fogjuk elfogadni. Addigra megkapjuk majd a bizottság vélemény, a foglalkoztatásügyi szakbizottság véleményét is. 32-es pont, ez egy premier. A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció a szerkezet általi átalakítás előrejelzése és kezelése. Ez egy premier, hiszen most először que nous allons euh, utiliser euh, euh, en appui à nos travaux une étude faite a munkánkat felhasználják majd az európai hazádott értékről készült tanulmány tervezetekben. Ezen a mi anyagainkat használták fel ezen tanulmányban. Először az előadónak adom meg gyorsan a szót, majd pedig a négy meghívott szakértőnek. Előadó úr. Köszönöm szépen, állakasszony. Nagyon röviden. Egyrészt üdvözölni szeretném a szakértőket, és jelezni szeretném a kollégáknak, hogy ahogyan a következő napirendi pontban látjuk a dokumentumban, amelyet be fogunk mutatni, nagyon fontos, égető elemek vannak, és fontos, hogy minden lehetőséget és minden nehézséget felöleljünk egy ilyen komplex témakörben. A parlament kérte ezt a segítséget, hiszen nagyon fontos, hogy a költségeket és a a megoldás előnyeit is értékeljük. Mindez persze szakértői, szakértők szakértelmének bevonását is szükségesé teszi. Remélem, hogy a kollégák nem kétkednek abban, hogy olyan szakértőket választottunk ki, akik igazán ismerik a témakört. Először foglalkozom ezzel a kérdéskörrel, és jó eredményre számítok. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és kíváncsi vagyok a szakértők észrevételeire. Alors, ö... Euh, Elnök, nos, akkor először Karli úrnak adom meg a szót a Warwicki Egyetemről. tíz percben. Sorry. Yes, thank you for asking me here. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak. Mark Kárlinak hívnak. És látom, hogy professzori rangot értem el a napi rendben, de azt kell, hogy mondjam, hogy a való életben ezt a címet, ezt a tisztes címet még nem értem el. Arra kértek meg, hogy vizsgálja meg az európai hozzáadott értéket, illetve az lehetséges hozzáadott értéket, akkor, hogyha az EU szinten próbálják restruktúrálni a, ezt a szabályozás csomagot a bizottsági tervezet alapján. Röviden bemutatom következtetéseimet. Az Oakley jelentésben jel szerepelnek ezek, remélem, hogy ezeket mind megkapták. Miről is van szó? Először is megvizsgáltam a jelen helyzetet az egész EU-ban, a kulcs területeken, amelyekkel a javaslat foglalkozik. Megvizsgáltam a jogalkotást, a kollektív szerződéseket, illetve a köz, kéz vagy az állam bevatkozásának lehetőségét. És megvizsgáltam, hogy a cégek gyakorlata milyen következtetésekkel jár. És arra következtetésre jutottam, hogy a restrukturációs kezdeményezés által érintett terület nagy változatosságot mutat az EU-n belül. Nagy konszenzus van a szereplők között arról, hogy ezen szabályozás nagy előnyökkel járhat a jelentés tervezett szellemében. De ugyanakkor a tekintetben kételj áll fenn, hogy hány céget érhet el ez a szabályozás. Hiszen nem elég információval rendelkezünk a cégek gyakorlatáról. Tudjuk azt, hogy a jó gyakorlat sok területen fennáll, de ezt önkéntesen végzik, eh, nem kollektív megállapodásokon nyúlik, hanem a mindenkori munkáltató döntésén alapszik. Ez különösen igaz ez a restrukturáció anticipációjában, eh, és eh, tehát amikor vélekednek arról, hogy megtörténik az anticipáció. Sok példát felsorolhatnak a jó gyakorlat területéről, nemzeti jogszabályokat, kollektív szerződéseket is felsorolhatnánk a jó gyakorlatok tekintetében, de úgy tűnik, hogy a jó gyakorlatok nem egységesen oszlanak el az Európai Unió területében. Egyetlen országról sem mondhatjuk azt, hogy igazi átfogó és integrált szabályozási szakpolitikai kerettel rendelkezik, mely a hosszú távú stratégiai tervezést támogatná a korai felkészítést, valamint a restrukturációra való rákészülést támogatná, és a külső és belső szociális költségek minimalizációját tűzné ki célul. A meglévő trendeket vizsgáltam meg ezen a területen, és arra a következtetésre jutottam, hogyha az EU nem interveniál, akkor a jelenlegi szenárió áll fenn, marad fenn semmilyen jel nincsen arra, hogy a tagállamok vagy a szociális partnerek a konvergencia irányába lépnének el e területen. Mi több, azt is sejthetjük, hogy van olyan, vannak olyan országok, amelyek a jó gyakorlatot alkalmazzák, és ezek tovább lépnek ebben az irányban, és így a divergencia, a különbségek csak nőnek azok között az országok között, ahol nincs szabályozás, és azok között, ahol egyre elmélyül a szabályozás. Sok tagállam például a krízisre hivatkozott, a 2008-2010-ben legmélyebb krízisre vállal, válaszolt, és úgy gondolta, hogy az EU kezdeményezésére erre, erre az időszakra vonatkozik. Nem. Ezek csak átmeneti intézkedések voltak, és tulajdonképpen ezek csak a spontán problémák megoldására törtek, ahelyett, hogy a cégek és a munkavállalóikat hosszú távon készítenék fel a restrukturáció jelenségére. Most, hogy megvizsgáltuk a jelen helyzetet, megvizsgáltam a következő lépésben, hogy mit jelentene az EU intervenciója. Feltételeztem, hogy ez egy kötelező intervenció volna. A legkonkrétabb kihatás abban rejne, rejlene, hogy az új szabályokat a tagállamoknak végekre kellene hajtaniuk. Minden tagállamnak jelentős új jogszabályokat kellene elfogadniuk, különösen a restrukturáció anticipációjában, előrelátásában, ahol alig van még törvény a tagállamokban. A válaszadás területén a jogalkotói válasz nem volna olyan erős, de sok kontinentális európai országban erre szükség volna. De itt azért már vannak, itt már jól működik a kollektív szerződések rendszere, de közép-kelet-európai országokban és a dél-kelet-európai országokban, valamint az offshore Nyugat-Európában, hogy így mondjuk, nagyobb felkészülésekre volna szükség. Meg lehet, hogy a cégek megakadályoznák a jogszabály alkalmazását vagy elfogadását, hiszen a kollektív szerződések már gyakran tartalmaznak az restrukturációra vonatkozó szabályokat. Nehéz volna tehát az átalakítás, a restrukturációból eredő átalakulások anticipációját előírni, Különösen a mechanizmusok kialakítása volna nehéz, eh, annak érdekében, hogy szociálisan felelős módon reagáljunk az átalakításokra. Voltak éppen proaktív megközelítésre van a szükség, mint Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Németországban, Hollandiában és Svédországban alkalmazzák ezeket. Nehéz elképzelni, hogy egy EU jogszabályoz, jogszabály stimulálna a kollektív tárgyalások rendszerét, átalakítaná ezt, hiszen a szociális partnerek éppen a saját szociális eh, párbeszédük rugalmasságát tartják nagyon fontosnak. A Európai Unióban nagy múltra tekint vissza a kollektív tárgyalások rendszere, ezért vélhetőleg a stimulatív hatása a jogszabálynak Belgiumban, Dániában, Finországban, Franciaországban és a többiben, amit már említettem volna, ahol már létezik a tárgyalások rendszere. A hatóságok feladata pedig abban állna, hogy a jelenleg gyakran extenzív restrukturációs intervenciójukat átalakítsák és célirányossá tegyék. Például a koordinatív fellépésre volna szükség, regionális kezdeményezésekre volna szükség, vagy pedig az új foglalkoztatást megteremtő intézkedések kofinanszírozását kellene előre mozdítani. A legtöbb országnak tehát új intervenciós mechanizmusokat kellene bevezetniük, hogy összefoglaljam. A jelen kezdeményezés hatája és hatása jelentős volna, és komoly jogalkotói változásokhoz vezetne az Európai Unióban. A jogalkotói változás sokkal messzebb mutató volna, mint a 2000-es 2002-es keret irányelv, mely az információról és a konzultációról szól, és amely nulla vagy minimális átültetés intézkedésekhez vezetett. Összességében azáltal, hogy most áttekintettem a helyzetet korábban, a bevezetés, potenciális bevezetés előtt is után, ezután megvizsgáltam az intervenció lehetőséges formáit, és ezeket jogalkotó és nem jogalkotói formákra osztottam föl. Ahogy említettem, elképzelhető, hogy nem képzelhető el, hogy a tagállamok az EU ösztönzője nélkül egységesítsék, közelítsék az ezen a területen meglévő jogszabályaikat. Nagyon lassú az előrehaladás, és ilyen módon nem várható a jövőben egy egységesülés a kezdeményezés nélkül. Úgy gondolom, hogy a foglalkoztatást veszélyeztető gazdasági problémák elterjedése sürgősebb fellépést tesz szükségesé, olyan terület úgy, hogy az túllépje a tagállamok hatáskörét. Látom, hogy az utolsó 40 másodpercem finisébe érek, ezért az utolsó észrevételemét kihagyom és csupán annyit szeretnék mondani az EU szintű fellépés lehetőségéről, független attól, hogy ez most kötelező vagy önkéntes legyen, lenne, hogy ez az EU jó gyakorlatokat támogató gyak tevékenységét mintázhatná például a referenciára vonatkozó, orientációra vonatkozó 2003-as szabályt követhetné, bár ez nem hatott ki a gyakorlatra, de az Európai Bizottság is sokat tett a jó gyakorlatok elterjesztéséért, valamint az anticipáció támogatásáért. Ezt, ezeket a szempontokat az Európai Foglalkoztatási stratégiában már hosszan, régen beemelték, de nem, a nemzeti gyakorlatban átfogó választ ez nem ért el. Úgy gondolom tehát, hogyha az EU igazi változást akar elérni ezen a területen, akkor eljött az ideje annak, hogy rendes jogszabályt fogadjon el. Köszönöm. Köszönjük ezt a bevezetőt. Most uh, Sőman asszonynak adom meg a szót, aki az Európai Szakszervezeti Intézet tudományos főmunkatársa. Kérem, hogy mutassa be tanulmányát szintén 10 percben. Microphone, okay. Thank you, Chairman, for... Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy a szocialista párt ö, el, megszervezte ezt az információs konzultációt. Ha megnézzük a hazárat értékről szóló elemzést, a konzultáció eredményét a restrukturáció folyamatában. Ahogy önök is látják, We were looking first at the context, uh, and clearly uh, the. Nos, vizsgáljuk meg a kontextust. nem mindegy, hogy hogyan definiáljuk a rekonstrukturációt, és milyen kihívásokat azonosítunk. Ezek olyan folyamatok, amelyek folyamatosan változnak maguk természetes tempójában, ritmusában, ugyanakkor folyamatos kockázatot jelentenek, és a vállalkozások számára egyfajta mm, esetlegességet jelentenek ezért fontos, hogy mindenki, a vállalkozások és a munkavállalók és az érintett régiók egyszerre foglalkozzanak a kérdéssel. A restrukturáció nehézkes dolog, már olyan szempontból is, hogy nemzeti vagy EU szabályozás mennyiben vonatkozik rá. Az átalakítás annak negatív következményei is lehetnek, hogyha csak reaktívan és nem aktívan kezeljük a kérdést. Az aktív intézkedések között keveset találunk a jelenlegi gyakorlatban, az információs konzultációk, ilyenek, de közép és hosszú távon előre kéne tervezni, és a mobilizáció érdekében előre kéne gondolkodni. A lehetőségek is igények szimetriáját kell megteremteni, illetve, illetve döntések és végrehajtás szimetriáját, és a jogalkotási válaszok európai jellegét kéne domborítani. The assessment note on the added value of uh, European measures. Az európai intézkedések értékelése szempontjából először fel kell tárnunk, hogy hol tartunk, milyen jelenlegi intézkedések vannak a tarsolyunkban, és elemeznünk kell ezeket nemzeti szinten is, hogy lássuk, hogy van-e hozzáadott érték teremtésének lehetősége európai eszközökkel. Ami pedig az intézkedések hatását, illeti az információs, konzultációs eh, rendezvények lehetőségeit. Két fázisra kell bontani ezeket. Először is eh, van egy első időszak, amely 75 és 2002 között zajlott, amikor az európai jogalkotás nem foglalkozott még közvetlen módon az átalakítással, csak eh, távolról közelítette a témát, a, a kollektív elbocsátások kapcsán például felmerült korábban is a probléma, de mondom, indirekt módon ö, csínyán ö, bánva közle, foglalkozott fel az EU, de 2002 óta és 2014-ig van egy kitekintés, itt a 9-es pontban lehet látni, ö, elkezdődött ez a folyamat. Most azonban, most sincs még jogalkotási erőfeszítés, most egy ilyen peer, egy kölcsönös koordináció van a bevált gyakorlatokról, a, a multinacionális vállalatok hatásának, társadalmi hatásának felméréséről a munkavállalók és a régiók szempontjából ez a kétféle, ez a két időszak, után kéne, hogy jöjjön a harmadik, az információs, konzultációs, jogalkotási fázis, de gond van a jelenlegi létező jogalkotás alkalmazásával a, a jelenleg és pláne a jövőbeli helyzetekre. Tehát az irányelvet nagyon át kéne vizsgálni, hogyha európai szinten szeretnénk erről a dologról mondani valamit. 2010-hez képest a változások nem csak megtörténtek, hanem előre kéne velük számolni. Van egy-két irányelv, amely például az európai munkástanácsokról szóló, vagy a csoportos elbocsátokról szóló, de ezek csak közelítik megint csak a témát. A, a multinacionális ö, ö, vállalatokra vonatkozóan keveset mondunk. 2002-2012 között nem sok siker jártunk ezzel a kölcsönös megosztási mechanizmussal. A multinacionálisokat semmi nem kényszerítette rá arra, hogy másképp viselkedjenek. Most próbáljuk felmérni ennek az időszaknak a hatását a munkavállalókra, munkavállalók egészségére, és most a régiók elkezdtek mozgolódni, pragmatikus módon megpróbálják felmérni egyes régiókban az okozott hatásokat. Ha európai szintre visszük a kérdést, akkor is először a nemzetiből kell kiindulnunk. Azt látjuk, hogy rossz volt a végrehajtás. Az európai szociális irányelvek, amelyek úgy, ahogy ezzel a témával foglalkoztak, csak részlegesen kerültek átültetésre, az információs, konzultációs mechanizmusok részlegesen működtek ezen lenne mit javítani, és fontos intézkedésekre lenne szükség. <clears throat> Ugyanakkor a nemzeti szinteken jelentkező probléma transnacionális szinten még inkább megvan, hiszen a multinacionálisok és a helyi önkormányzatok között óriási a súly különbség, <clears throat> az egyensúlytalanság, és a társadalmi felelőssége a nagy cégeknek sokkal kisebb, mint a helyi szereplőknek pedig fordítva kéne, hogy legyen. Tehát gond van itt még a munkás tanácsokról szóló iránya végrehajtásával is, illetve az információ konzultáció eljárásával a nemzeti munkás képviseletek szintjén. A felelősség kérdése elvezet minket az egyes szereplők jogi felelősségéhez, és a versenyben azt látjuk, hogy az európai jogalkotással ilyen értelemben nincsen baj, mert a multikkal és a velük kapcsolatban állókkal álló cégekre vonatkozik ugyan a jogalkotás, csak a végrehajtással van gond. Ha a kutatási program eredményét röviden össze akarnánk foglalni, akkor ezt itt láthatjuk. Nem soroltunk föl minden problémát, de európai szinten az Európai Bizottság által finanszírozott átalakítással kapcsolatos intézkedések tekintetében az úgynevezett fitness check eredményei még megszületőben vannak, 2002 és 2014-es időszakról beszélünk, ugyebár, de mégis csak van három kulcsfontosságú terület, amelyel foglalkozni kell, hogyha akarjuk kezelni legalább a jelenlegi helyzet európai és helyzetet európai és nemzeti szinten az átalakítások kapcsán, és persze a jövőbeli változások tudatában, hogy hogyan kéne levezényelni a jövőben az átalakításokat. Time and trust is uh, divided in qualitative time management. Minőségi idő menedzsmentre van szükség, ami azt jelenti, hogy meg kell anticipálni a változásokat, csak akkor tudjuk pufferelni a külső világ okozta hatásokat, hogyha anticipálunk, előre látunk, és közép és hosszú távon is tervezünk. De hogyan lehet ezt megvalósítani közösen? kik a szereplők? Hát nyilván a munkavállalók elsősorban, ők ezt tudják is, de az intézkedések is ide tartoznak, amelyeket lehetne javítani, a közmeghallgatások, konzultációk rendszerét, és ahogy látható a 2014-ig érvényes irányelvben, az információ és konzultáció alapvető elemei a tárgyalásoknak, a kollektív szerződések megfogalmazásának de ez még nem jelenti azt, hogy unilaterális lenne a döntéshozás, a multik szintjére emelkedett volna. Tehát az irányelben valahol egy kicsit benne van ez is, de nem eléggé komolyan, és nem is veszik komolyan ezért a végrehajtók. Tehát mindezen projektek alapján a következtetés, ugye a 2006-ban kezdődött és még most is tartó projektek kapcsán, hogy a helyi, regionális és nemzeti önkormányzati szint mind hár, hármasságát kellene bevonni a, abba az erőfeszítésbe, amely révén minimalizálni szeretnénk a, az átalakítások komoly negatív következményeit. A transznacionalitás itt a kulcs szó, a transnacionalitás azt fejezné ki, hogy a különböző döntéshozó szintek vertikálisan, horizontálisan megszólalnak, és a transnacionális információszolgáltatás kötelezővé válik. Mit lehetne javítani a rendszeren, a meglévő eszközökön? Possibly. A jogi aktivizmusra lenne szükség, a transnacionális kollektív aktivitásra, hogy 2014-ben legkésőbb konkrét javaslatok legyenek az információ konzultáció eljárására, menedzsmentben is változásokra van szükség, és a pro és kontra érveket is itt felsoroltam. Ezek közül ugye a pro érvek az, hogy multilaterális részvétel van kialakulóban, az anticipáció, ami jelenleg nem érvényesül, az pedig a jövőben érvényesülne a corporate governance szintjén is, a munkavállalók biztonsága érdekében, különösen ugye az átalakítások okozta egészségi következmények csökkentésére. A felelősség és a szankció kérdése is felmerül itt a megelőzés területén pedig a képzés. Hiányzik itt még a javaslatban a közféra szerepe. Merci beaucoup de ce complément, et maintenant la... Köszönöm szépen ezt a kiegészítést, most pedig Alesz professzornak adom meg a szót az Olaszországi Kaszinói Egyetemről érkezett. Yes, it's, uh... It's a very great honor to speak in temple of Az európai demokrácia szentélyében felszólalhatnom, igen nagy megtiszteltetés az én számomra, ezért külön köszönetet szeretnék mondani meghívásért. A javaslat jogi aspektusaira szeretnék koncentrálni. Figyelembe véve azt, hogy júniusban kaptam persze meg a tervezetet szorít az idő, még itt a szentélyben is szorít bennünket az idő, ezért eh, mindenfajta kertelés, csűrés, csavarás nélkül rögvest a kérdések megválaszolására török. Ezen kérdések két cím alá kerültek eh, összeszedésre. Egyrészt jogalkotói lépések eh, versus nem szabályozói lépések, másodszorban pedig milyen összefüggés van a meglévő EU jogszabályok és a tervezett lépések között. Ami az első kérdést illeti, az egyik kruciális alkérdés, hogy nem mondjuk meghatározó alkérdés az, hogy fennáll-e a megfelelő és bombabiztos igazolása a jogeszköz választásának. Megítélésem szerint igen, Először is formális szempontból, hiszen ez megfelel a javaslatban elfogadott jogalapnak. Másodszorban, és sokkal fontosabb ez a szempont, mint hogy ennek nem lesz jogilag kötelező kihatása, ezért mondjuk a viselkedési kódexek vagy a kollektív megállapodások nem tudják módosítani a munkavállalók védélmének ehm, növelését, amely pedig ezen javaslatnak a fő célja lenne. Nem amely, hanem ami, hogy helyes bicsünk magyarul, ami ezen javaslat lényege volna. Második alkérdés. Az alternatív módszereket, akár szabályozói, akár nem szabályozóiak megvizsgáltuk, és az ajánlásokat megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a jogilag kötelező szabályozói keretfeltételek csak akkor lesznek hatásosak, hogyha a szociális partnerek nem fogadtak el önszabályozó eszközöket. A szociális partnerek Természetesen az irányelv árnyékában kell majd, hogy öm, tárgyaljanak, tudván tudva, hogyha nem érnek el megállapodást, az irányelv vonatkozik majd rájuk is. Ekképp ösztönözve őket. Tovább lépe ez a szabályozás azon, amire szükség volna, hogy elérje a célját? Megítélésem szerint nem. Hiszen közös minimális e, szabályokat tartalmaz az anticipáció, felkészülés és a restrukturációs költségek tekintetében. Ahogyan a kollégák megmutatták előadásaikban, az erre vonatkozó szabályozások a tagállamokban különböznek. Vannak, ahol a kollektív megállapotások, vagy adminisztratív előírások, vagy pedig az esetjog érvényesül. Éppen ezért a javaslat figyelembe veszi mind az arányosság, mind a szubszidiaritás elvét és szempontjait. Egy további fontos kérdés az, a, a javaslat koherenciájára vonatkozó kérdés, és a hatékony végrehajtásra vonatkozó kérdés. Hogyha már kettes ajánlást megvizsgáljuk, meg kell látni, hogy a javaslat legfőbb célja azban áll, hogy meghatározzuk, hogy a cégek, a hatóságok és más szereplők, ilyen munkavállalók hogyan kész, szociálisan felelősség teljes módon készüljenek fel a cég átalakításra. Ezért a 153-as cikk 1A cikkére való utalás, ez szól az információról és a konzultációról, fennáll annak a veszélye, hogy a jog alap kerül veszélybe. Másrészt, ha nem a 105, a 153-as cikk egyes bekezdése alapján nagyon nehéz egy olyan közösségi hatáskör találni, amelyel a restrukturációra fel lehetne készülni. Ezt figyelembe véve igyekeztem egy-két alternatívát megkeresni. Ezen alternatívák vagy a 153-as cikkben, találhatók, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés más fejezeteiben található. Mint hogy az Amploa bizottságban vagyunk, ezért az első megoldás üdvözlik majd leginkább. Tehát ha 153-as cikk 1b bekezdését vizsgáljuk meg, meg itt a munka körülményekre való ö, hatáskört teremti meg a szerződés. Ez egy nagyon széles hatáskör és ezt a hatáskört meríti ki az irányelv tervezet. Ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy a 153 1F bekezdésére alapozzuk a, a jogszabálytervezetet, amely a kodetermináció, tehát a közös kérdés hat, határozatokra utal, de itt egyhangúságra van szükség a szereplők között, vagy pedig a piaci fejezetre lehetne utalni a szerződésben, vagy pedig el kell ismerni, hogy az uniónak nincs hatáskör ezen a területen, és így a 352-es cikkre lehetne utalni, ahogyan például az európai cége esetében ez megtörtént a munkavállalók bevonása részkérdés tekintetében. Több, mint világos, hogy a javaslat a nemzeti döntéseknek nagyon nagy játékteret biztosít, az erre vonatkozó bizonyítékokat jelentésemben, beszámolóban felsorolom. Az is biztos, hogy egy amolyan nok-an hatást fogunk elérni ezzel a tervezettel, akkor, hogyha nem említi a javaslata az európai munkaüzemi tanácsokat. Tehát, hogyha minimalizáljuk minimalizáljuk-e ilyen módon a befolyásolás lehetőségét? Úgy gondolom, hogy igen, máskülönben a javaslat célját nem lehetne elérni. A terhek közül egyébként nem egyet már egy-két tagállam nemzeti jogszabálya előír, és az ezzel összefüggő jogi intézkedések eh, a változás anticipációját szabályozzák előrejelzését, felkészülését szabályozok. Végezetül pedig, hogyha további terhektől megszabadítjuk a javaslatot, akkor a javaslat semmilyen hozzáadott értékkel nem rendelkezik, figyelembe véve a restrukturációra érvényes és hatályos ideigi jogszabályokat. Ezzel pedig tovább lépek kérdései második csoportjához, amely kérdések a jogalkotói kezdeményezés konzisztenciájával foglalkoznak. Konzisztense ez összefüggés, összeegyeztethető ez más EU intézkedésekkel és szakpolitikákkal. Nos, mitűr és tagadás, ez a javaslat megítélésem szerint a szociális dimenzió más jogszabályaival nem konzisztens. Hogyha kivesszük a preambulumot, a preambulum kivételével más jogszabályokra eleve nem tétetik utalás. Márpedig a javaslatot egy-két nagyon fontos intézkedéssel kellene koordinálni, a egészségügyi munkafeltételekre vonatkozó, vagy a kollektív felmondásra vonatkozó, és azt további irányelvekkel kellene koordinálni. Ezen felül pedig az európai foglalkoztatási stratégiával is koordinálni kellene, amely a javaslat több területén is megtalálható. Ezekről egyébként technikai anyagomban beszámolok részletesen. Azaz, a következő kérdésre adott válasz feltételekhez köthető, a javaslat módosításától függ a válasz, és a meglévő EU jogszabályjal való koordinációtól függ. Hogyha koordináljuk ezt a javaslatot, akkor ez segít javítani a munkavállalók helyzetét. Ha megfelelően koordináljuk a végrehajtását, akkor a javaslat az információhoz és konzultációhoz való jogot is megerősíti majd. Tehát feltételes módban tudunk csak beszélni ebben az esetben. Nem hallgathatok el egy további izgalmas és érdekes, mi több érdekfeszítő kérdést jelesül, hogy ez a javaslat a flex security megközelítést mennyiben támogatja megítélésem szerint. A javaslat, a tervezet mind a hatóságokra, mind a munkáltatókra kötelezettséget ró, úgy, hogy megerősíti a munkavállalók biztonságát, de ugyanakkor rugalmaságot biztosít a munkáltatóknak, tehát teljesen megfelel ez a flex security elvének. Összefoglalva tehát. Összefoglalva tehát. Úgy gondolom, hogy a javaslat a tervezet mai formájában egy-két nagyon erős és egy-két gyengébb tulajdonsággal is rendelkezik, jellegzetességgel rendelkezik. Ami hiányzik belőle az az, hogy koordinálni kell a meglévő közösségi vívmányokkal. Köszönöm. Köszönjük a hozzászólását. Most pedig a negyedik és utolsó szakértőnek adom meg a szót. Usman Khan nak, aki az Egyesült Királyságból a Matrix Insight-tól jött el hozzánk. Tíz percben megadom a szót. Merci, thank you. Um, yes, thank you very much. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy még fel is szólalhatok itt. Önök már hallottak arról a megfontolásról, amiért egy irányelvet akarnak alkotni, de most én a jogi megalapozottságáról beszélnék a dolognak néhány percben, valamint a gazdasági racionalitás, tehát indokról, hogy miért lenne szükség rá. Az volt a kiinduló kérdésünk, hogy mi lenne hatása egy, ennek a javasolt irányelvnek. Az európai intézmények számára végzett tevékenységünk során, és persze ezen kívül is, igyekszünk nyílt kérdéseket feltenni, de ö, itt maga a kérdés is bonyolult, és a válasz meg aztán nagyon. Mert ö, meg kell fontolnunk, hogy Miért volt olyan nehéz ennek a kérdésnek a megválaszolás az utóbbi két-három évben? Két okból. Egyrészt ugye az adat és a kutatás, adatok és a kutatás szempontjai miatt önök képviselők és tudják, hogy nagyon sok adat hozzáférhető pán-európai szinten a munkanélküliségről és foglalkoztatásról, de nagyon kevés az olyan adat, amely az átalakulások miatt bekövetkezett munkanélküliségről beszél, vagy a, a képzések által segített újrahelyezkedési statisztikákat tartalmazná. A Jura Fund egy kiinduló pontot biztosít ehhez, és talán a jövőben lesznek ilyen adatok. De egyelőre csak gyakorlati bizonyítékokkal kell megelékednünk, adhok bizonyítékokkal. Ugyanígy meg kéne vizsgálnunk a jó intézkedések hatásait rendes kutatással, felméréssel, a konzultáció és képzés hatásairól. Egy-kettő ilyen már van, de az a helyzet, hogy ha más foglalkoztatási területeket is megnézzünk, vagy a, pláne a szociális politika más területeit, akkor ez a terület elmaradt ilyen szempontból, nagyon kevéssé feltárt, nem annyira feltárt, mint lehetne és szeretnénk. Tehát a lehetséges pozitív hatásait sem tudjuk az intézkedéseinknek, hogy például az intézkedésének, hogy hogyan lehetne elkerülni az elbocsátást, vagy hogyan lehet visszavezetni a munkaerőpiacra a munkavállalókat. 20 ezer eurót költ az az ilyen tanulmányokra évente, de ha valakit az átlagosnál hamarabb, mondjuk három hónapnál hamarabb szeretnénk visszavinni a munkaerőpiacra, akkor ennek más hatása van, és valószínűleg többe kerül, mint az alapeljárás, alapintézkedés. Tehát ezeket a különbségeket kellene megvizsgálni. Mi elkezdtük ezt, és megpróbáltuk az adatokat is feltárni, és a meglévő tanulmányok tanulságait is összefoglalni, és egy egyszerű mátrixot alakítottunk ki, a korai konzultáció, a képzés, a munkahely biztonsága és a foglalkoztathatóság aspektusai mutatói között, és azt láttuk, hogy a korai konzultáció közvetlenül hat az alkalmazhatóságra, és a képzés a munkahely biztonságára. Megpróbáltuk azt is megvizsgálni, hogy ezek más irányban is hat hallgatnak-e egymásra, a viszintes relációkat nézzék most, és úgy tűnik, hogy vannak ilyen összefüggések, a következtetéseink részletei benne vannak a jelentésben. Egy biztos, hogy levonhattuk következtetésképpen, hogy a meglévő alapok és felmérések alapján a korai konzultációnak és képzésnek igenis van mérhető hatása mind a munkai biztonságára, mind a munkavállaló foglalkoztathatóságára. Itt egy fontos dolgot el kell mondani. Megnéztük a, az előtte és utáni helyzetet, de nem tudtunk okokozatiságot kimutatni, csak korrelációt. Tehát van összefüggés, de nem tudjuk, hogy ez okokozatai-e. -ok itt csak feltételezésünk az, hogy van okozati kapcsolat. Két területtel külön foglalkoznék. Először is ugye a cégek szintjén vizsgáltuk meg a kérdést, aztán pedig a páneurópai hatásokat vizsgáltuk. És ez az első grafikon azt mutatja, hogy a már rendelkezésünkre álló felmérések eredményei alapján megállapítható-e kapcsolat az irányelv és a hatások között, és milyen szinten működne ez az irányelv, milyen szinten fejtene ki ö, ö, hatásokat, pozitív kereszt irányú hatásokat. Ha megnézik a minimum maximumot, akkor azt látják, hogy 16%-a az eredetileg ö, tervezett elbocsátosoknak korai konzultációval elkerülhető lenne és költséghatékony is lenne a vállalkozás szempontjából is. Ha megnézzük a részleteket is, azt látjuk, hogy persze itt ezek a számok e fölött vannak, most még ezeket a számokat nem kell annyira külbevésetten érteni, de egy biztos, hogy van egy fordulópont, egy átfordulás, hogy min, mitől kezdve lenne költséghatékony ez a fajta intézkedés, eljárás, és biztos, hogy van ilyen átfordulási pont, amit ott be is karikáztam. Ha most ugyanezt a kérdést pan-európai szinten vizsgáljuk és ez a jelentésünkben, tanulmányunkban a második részben szerepel. A képviselők bizonyára tudják, és más szakértők is, hogy ez a szint eltér jelentősen a nemzeti szinttől, ö, intézkedéseiben, lehetőségeiben, ö, kiterjedtségében. Intuitívan persze azt remélni az ember, hogy az irányelv hatása céges szinten magas lesz, európai szinten pedig esetleg alacsonyabb. Na most az illusztráció kedvéért fiktív országokkal dolgoztunk, de konkrét adatokat tápláltunk be ezek mögé, és azt látjuk, hogy a konzultáció és információ jelenlegi szintje és a képzés jelenlegi szintje is magas, közép és alacsony szinten hat az egyes országokra. Általánosságban nem mondhatjuk, hogy egy ilyen intézkedés, egy irányelv hogyan hatna a tagállamokra. De az biztos, hogy mindegyikre hat, és mindegyikre pozitívan hat, és körülbelül öt 70 kal kisebb ez a kimutatható hatás európai szinten, mint a vállalatok szintjén, de létezik ez a hatás. Függetlenül tehát attól, hogy mennyire különbözők a tagállamok, a korai konzultáció és a képzés pozitívan hat. És az irányelv ugye ezeket fogalmazza meg legalábbis a tervezet. Ez egy rövid áttekintése volt a felmérésünknek. Arra kértek minket eredetileg, hogy végzünk, végezzünk vizsgálódásokat különböző helyzetekre vonatkozóan különböző célok érdekében. Először kértek föl minket összesítő elemzése egy európai intézkedés tervezet teljes körű felmérésére, hatásának felmérésére, és mi szívesen visszük tovább ezt a kutakodást, már csak azért is, mert úgy tűnik, hogy alá tudjuk támasztani a bizottsági jogalkotói szándék helyességét, minőségében, mennyiségében, alkalmazhatóságában is. Mindenképpen ösztönöznénk tehát arra, hogy ezeket a célokat tartsák szem előtt a jövőben is. És persze, hogy erősítsük meg ezt a kutatási hátteret is, amelynek mi csak pionírjai vagyunk úgy tűnik, hogy az általunk kidolgozott metódus, metodológia kiindulási pontként mindenképpen alkalmazható, és az első következtetések azok, hogy igenis egy ilyen irányelvnek nagyon komoly pozitív hatása lehet, még hogyha ez nehezen mérhető is egyelőre. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ezen négy előadásból kiderül, hogy egy ennyire kényes kérdésben, mint amiről ez a saját kezdeményezésű jelentés szól, mennyire hasznos, hogyha meghallgatjuk a szakértőket, így jogi, gazdasági érvek alapján és az EU-s jogszabályok megfelelő ismeretében tudjuk felmérni, hogy hogyan, miként, mikor lehet előrelépni, figyelembe véve az előadó által elmondott feltételeket. Megnyitom a vitát. Az előadónak adom meg a szót, majd pedig az előadónak. Tíz percben? Nos, akkor pár másodpercben szeretnék csak szót kérni. Nem volt időm az összes anyagot átolvasni, de biztosítom önöket, hogy nagyon hasznos lesz ez a ránk váró munkában. És ami ezen saját kezdeményezésű jelentést illeti, biztosíthatom önöket arról is, hogy ez a jelentés alapköve lesz annak, hogy jobb Európát építsünk. Ez egyfajta intellektuális gyakorlat, amely szociális, jogi, gazdasági szempontból megtámadhatatlan lesz. Az Európai Parlament képviselőjeként elmondhatták nekünk, hogy hogyan tudjuk ezt a problémát megoldani, hogyan kell eljárni, és azt gondolom, hogy rendkívül jelentős ez a munka, sokkal jelentősebb, mint amit általában egyetemi tanulmányokban láthatunk, és az önök által végzett munka rendkívül nagy része lesz ennek, és mindenképpen fel kell lépnünk ezen a területen, akár tetszik, akár nem. Hiszen a vállalatok szerkezetváltásának az egyik oka, ezt be kell, hogy lássuk, hogy az emberek azt gondolják, hogy ennek valamilyen erkölcsi vagy értékrendszeri oka van. Nos, nem, fel kell, hogy ismerjük, hogy ezen javítani kell a jövőben, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor Európa önmaga árnyéka lesz majd csak a munkaerőpiaci helyzet tekintetében. És az, amit a múltban sikerült kiépítenünk a civil társadalom területén, az mindenképpen vissza fog majd esni, hiszen hogyha megnézzük az európai értékeket ebben a kontextusban, Liesben jártam nemrég, az Arcelor Mittal székhelyén, jelenleg felszámolnak bizonyos európai ipari tevékenységeket, rendkívül összetett kérdésről van szó. Köszönet tehát mindenkinek, hogy eljöttek, és valóban van, aki azt mondta, hogy itt az idő, hogy jogalkossunk. Igen, és valóban itt az idő, hogy előrelépjünk. De az biztos, hogy nem egy fiúk mélyén fognak landolni ezek a tanulmányok, rendkívül hasznosak ezek az anyagok. Karl Marx arról beszélt, hogy milyen munkajogokra van szükség, és hogyan lehet a világot megváltoztatni. Hát tudjuk azt is, hogy az ismeret milyen fontos ebben. A jelentésemben ö, beszélek arról, hogy milyen fontos tudni, hogy mi történik azért, hogy változtathassunk a dolgokon, és azt gondolom, hogy ebben önök nagyon nagy segítséget nyújtottak nekünk. Minden tőlünk meg, telhetőt megteszünk a kollégáimmal közösen. Nem akarom túlságosan hosszúra nyújtani a hozzászólásomat, de lenne egy általános kérdésem az összes szakértő felé, és lenne utána egy konkrét kérdésem ami számomra nagyon fontos. Eduardo Alesnek fog ez majd szólni, hiszen ő beszélt a technikai és jogi kérdésekről, nem pedig csak a politikai kérdésekről, ezért felé lenne néhány konkrét kérdésem. Először, tehát ami az általános kérdéseket illeti mindenki felé. Arról beszéltünk, hogy milyen fontos, hogy ez a fellépés az EU többi szakpolitikájával összeegyeztethető legyen. Beszéltünk a flexicurity-ről, erre vissza kell még térnünk, hiszen ma Európában ö, mi is történik. Ö, óriási rugalmasság áll rendelkezésre, de ez mind korlátlanul történik, hiszen a biztonság semmilyen szinten nem jelenik meg. Bizony erről megfeledkeztek, és csak a rugalmasság az, amit szem előtt tartanak. ismét értelmet kell adni a flex fogalmának, hogy ne csak rugalmasságról, hanem biztonságról is beszéljünk. Ami az Európa 2020 stratégiát illeti, erről önök nem beszéltek. Ez hogyan kapcsolódik a célkitűzésekhez, amelyeket meghatároztunk? A tanács és a bizottság beszélnek az európai balesetekről, de ez megfelele annak az elképzelésnek, hogy társadalmilag igazságosabb és élhetőbb Európát építsünk. Az Európa 2020 célkitűzéseit el tudjuk-e érni, hogyha ez a leszé fair megközelítés továbbra is érvényben marad az üzleti életben? A kérdésem tehát erre vonatkozik. Ez konzisztense, összeegyeztethető-e? Hiszen amikor a tanács célkitűzéseiről beszélünk, akkor ez valóban összeegyeztethető-e, vagy kapcsolható-e ahhoz, amit célkitűzésként meghatároztunk? És lenne egy másik kérdésem is. Milyen értéke van önök szerint annak, hogy minden munkavállalónak jogot adjunk a képzéshez. Nem csak jogot, hanem kötelessége legyen a jövőben, hogy képezze magát azért, hogy a legfőbb változásokra felkészülhessen. Erről már korábban is beszéltünk, de rendkívül aggaszt engem ez a kérdés, hiszen ez nem csak egyfajta jog, amit a munkavállalóknak meg kell adnunk a vállalatok szándéka ellenére. Nem, itt a vállalatokat akarjuk megerősíteni és jobban felkészíteni a jövő kihívásaira. Ami pedig uh, Alesz professzornak feltett kérdésemet illeti. Szeretném tudni, hogy ami ezt a csekély saját kezdeményezésű jelentést illeti, amit megszövegeztem, természetesen az összes más EU-s szakpolitikára nem tudunk kitérni, amely kapcsolódik a mai témánkhoz. Valóban ez a nehézség a mostani helyzetnek, de ön szerint, professzor úr, lehet-e megfelelő egyensúlyt kialakítani ezen irányelv és más irányelvek között, amelyek az AKI kommunitár részét képezik? Van-e lehetőség arra, hogy az összes problémát megoldjuk? Én azt gondolom, hogy igen. A bizottság azzal foglalkozik, hogy ezt megpróbálja megoldani. Tudom, hogy a korábbi irányelvekkel való kompatibilitás a bizottság számára nehézséget jelent. Az ön véleményet szeretném ezzel kapcsolatban megismerni, hogy van -e erre lehetőség. Végül pedig ön szerint mind kell még javítani ebben a javaslatban? Másként fogalmazván, mit kell megtartanom a kompromisszumokban? És mi az, amit, amiről nem szabad lemondanunk? Mi az, amit el kell, hogy kerüljek ahhoz, hogy a pozitív hatásait ezen munkának ne vizezzük fel? Elnök, Veronique Lopi Fontelier asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a kollégáknak is az együttműködést. De elsősorban a meghívott vendégeinknek szeretnék gratulálni. Nagyon fontos ez a kérdés, és éppen ezért ezt a kérdést elmélyültebb módon kell tanulmányozni. Én jelenleg nem tudok így kapásból pontos választ adni. A Cerkesz kollega által mondottakat tanulmányoznom kell, mondom elmélyültebb módon, és az összes dokumentációt, amelyet elküldtek nekünk, át kell tekintenem. nem akarunk, nem akarjuk itt megváltoztatni az egész világot, kifordítani, sarkaiból kifordítani világot, hogy Marxot idézem, de változást akarunk elérni. A cégek és a munkavállalók életében. Éppen ezért dolgozni szeretnénk ezen a dokumentumon. Nem tudom, hogy novemberre hogyan lehet ezt áttekinteni, ezt a helyzetet már pedig egy olyan szöveget kell elfogadnunk, amely minden tagállam számára hasznos lehet. Ami pedig a, akár ajánlásról, akár irányelvről van szó, hogyha egy tagállam nem akarja majd átültetni vagy alkalmazni, nem fogja megtenni sajnos, ezt ki kell jelenünk, jelentenünk. Hogyha látjuk, hogy az előző esetekben hogy történt ez, sok tagállam bizony nem volt hajlandó átültetni a különböző neki kényelmetlen szabályokat, és így a jó gyakorlatok is gyakran egyes országokban lemásolás nélkül maradtak. Még egyszer mondom, tehát alapvetően áttanulmányozom a dokumentációt, és ezután tudok válaszolni. Köszönöm. Hendel úr. Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, állok asszony. Konkrét kérdésem van a szakértőkhöz, mert erről nem hallottam semmit se, és egy picit részletesebben is beszélnék erről, ugyanis úgy gondolom, hogy bizonyos best practice példákat a szakértők nem értékeltek kellőképpen. Mire gondolok? Németországban a mitbestimmung, a beleszólás elve az átalakítás és a cég átstruktúrálás területén nagyon kialakult, ez mind a tulajdonos változásnál, a tömeges elbocsátásnál, vagy a gyártóhely áthelyezésénél működik. Nem csak informálni kell a munkavállalókat, hanem az érdekképviseleteket be kell vonni a tárgyalásokba. Nos, nem tudok arról, hogy a német mitbestimung vagy beleszólás magas szintje okán Németország bármilyen módon is verseny versenyhátrányt szenvedett volna. Mi több, megkockáztatom, hogy ennek pont az ellentéte igaz. Azért is elmondhatom ezt, mert 25 éven keresztül szakszervezetben dolgoztam Németországban, és több mint 100 ilyen megállapodás kitárgyalásában vettem részt, mégpedig sikeresen. Mármint a megállapodások voltak sikeresek. Ezért nem gondolom, és ezt Alice professzornak intézem, hogy e tekintetben csak terhekről érdemes beszélni, amelyeket a cégekre terhelünk rá. Mi több, ellen, ezzel ellentétben azt jelentem ki, hogy az a tény, hogy a németországi munkavállalók bízhatnak abban, hogy az érdekeiket meghallgatják, és az érdekképviselőiket bevonják a jövendőbeli foglalkoztatások kérdéseinek tárgyalásába, abszolút értéknek bizonyul. Nem akarom bírálni a itteni szakértőinket, de egész egyszerűen nincs ezt bizonyítandóan szükség bizonyítékokra. Javaslom, hogy hívjunk meg szem, üzemi tanácsvezetőket és cégvezetőket, sok tucat ilyen menedzsert ismerek, aki egy ilyen tárgyalás után, amikor a foglalkoztatás biztosításáról volt szó, nagyon is pozitívan nyilatkoztak erről a tárgyalásról, hiszen a munkavállalók csak akkor vesznek részt az átstruktúráció folyamatában aktív módon, hogyha bízhatnak abban, hogy valamennyire az ő érdekeiket is figyelembe veszik a foglalkoztatás jövendő viszonyainak kialakításában. Ez egy igazi európai érték volna. Ez egy igazi best practice példa volna, amelyet nem csak tényekkel, hanem az érintettek eh, kijelentéseivel is igazolhatunk. Mondom, én magam 25 évig vettem részt ezekben a tárgyalásokban, és például tudom, hogy mind a kollektív, mind az egyéni továbbképzési igények eh, egy olyan alapot jelentenek, amelyel a cégek eh, érvelhetnek, és így a cégek mindkét érdek figyelembevételével tudják felkínálni például a továbbképzési intézkedéseket. Így az átstruktúrálási folyamat win-win helyzetet jelent, és voltak éppen segít abban is, hogy a cégek helyzete stabilizálódjon. Úgy gondolom, hogy Cerkesz kollega szövege kitűnő kezdeményezés. Egy félreértést szeretnék ugyanakkor kiküszöbölni, amelyet az egyik eh, előadásából, előadásból vontam le. Persze, hogy ez saját kezdeményezésű jelentés, és persze, hogy a bizottság feladata az, hogy a többi európai jogszabályjal megfelelő kezdeményezést ragadjon meg, de a CERKESZ saját kezdeményezési jelentés nagyon üdvözlendő, és azt gondolom, hogy eh, ez nagyon jól áll a foglalkoztatási bizottságnak, de hát világos, hogy az egész folyamat és a szöveg kialakítása európai szinten ez mégiscsak az Európai Bizottság feladata lesz. Mi pedig a foglalkoztatási szakbizottságként és a parlament egészeként is intenzívebben foglalkozhatunk majd ezzel a kérdéssel, ha a bizottság előrukkal végleges javaslatával, úgy, hogy mind a cégek, mind a munkavállalók jövőjét szolgáljuk. Köszönöm. Merci beaucoup. a Köszönöm szépen. Más valaki szeretne még felszólalni? Ha nem, akkor ezt a témát lezárhatjuk, ha csak nem szeretne valamelyik szakértő megreagálni arra, mi elhangzott, vagy egy kolléga által elmondottakra. Je sens que vous avez envie. Látom, hogy ön szeretne hozzászólna. Köszönöm. Öt percben. Nos. General question. Először is Szerkesz úr általános kérdésére válaszolnék, hogy mennyiben konzekvens ez a flexicurity fogalmához képest az itteni vélemény. A, az előadásomból is kiderült, hogy ez az egyik hozzáadott értéke ennek a javaslatnak, Mi szerint ez kötelezettségeket ró a munkaadókra és a közhatóságokra, amelyeknek meg kell találni az egyensúlyt a rugalmasság, a bevezetett, elmúlt években bevezetett rugalmasság területén. Mert különben csak rugalmasság lesz, és biztonság nem. Ebből a szempontból nagyon fontosnak tartom, hogy a vállalatokat is bevonjuk a biztonság kérdésébe. Ami a képzéshez való jogot illeti, ez egy eléggé cseles kérdés, hiszen nem csak a vállalatokra rót teher szempontjából kell ezt megközelíteni, hanem abban a szempontból is, hogy hogyan tudjuk támogatni a képzést strukturális alapok vagy más állami szerepvállalás eszközein keresztül. Ez is nagyon fontos része a javaslatnak. A fő kérdés mi szerint lehetséges-e, vagy teljesen lehetetlen, hogy a jogi aspektuson javítsunk. Itt nem irányelvről van szó, csak egy saját kezdeményezésű jogalkotói jelentésről. Én azt gondolom, hogy ez lehetséges célkitűzés, és a technikai megjegyzésemben megpróbálom ezt megmagyarázni. mi a már meglévő tájékoztatási és egyeztetési vívmányok alapján járunk el. Tehát van egy, egén, egy elég erőteljes alap, amelyre építhetünk egy következő lépést. Természetesen ez nagyban kapcsolódik az együttes döntéshozás kérdéséhez, és itt kapcsolódnék a német képviselő által mondottakhoz. Én terhekről beszéltem, és azért beszéltem terhekről, mert a kérdést a terhekkel kapcsolatban tették fel. Személy szerint úgy gondolom, hogy a német Mitbestimmung megközelítése az, amely valamilyen módon ezen javaslat alapját képezte. Tehát ezen megközelítés felé indult el a javaslat. És úgy gondolom, hogy a szerkezet átalakítási folyamat számára ez a megközelítés előnyös lesz. Tehát én nem azt mondtam, hogy én ezt nem támogatom, és azt gondolom, hogy a német vállalatok teljesítménye is bizonyítja azt, hogy pontosan ez a követendő út. Köszönöm. Más valaki szeretne még reagálni? Yeah, I just wanted to respond to the question. Csak arra a kérdésre szerettem volna válaszolni, hogy a képzéshez milyen jogok fűződnek. And uh, we've heard from the colleague... És uh, a Matrixos uh, kolléga fejtegetései nagyon érdekesek voltak a munkai biztonsággal való összefüggés kimutatása. A képzésekhez való jog kérdésében pedig ez az egész terület ö, még kevésbé feltárt, és az európai munkakörülményekről végzett 2010-es munkahelyi alapítvány felmérés feltette a kérdést a munkavállalóknak, hogy voltak a képzésen a múlt évben, és csak 37%-uk válaszolt igennel. Tehát úgy tűnik, hogy ez a jog és főleg alkalmazása egyes országokban nagyon alacsony, sőt ennél jóval alacsonyabb arányok is vannak. Már pedig ugye a képzéshez való jog elvileg Európa szerte alapjog. Úgy látom, hogy akkor mind a négyen még szót kérnek. A kötelesség és jog viszonyáról a képzés joga kötelessége tekintetében fontos látni azt, hogy az oktatáshoz, képzéshez való hozzáférés a vállalkozásokon belül egy jog, és egyben európai érték is. Ezt nem kötelességképpen kell felmérni, vagy felfogni és van egy anticipáció, előrejelzés a tekintetben, hogy mik lesznek a képzési feladatok, igények közép és hosszú távon a multiknál. És ha valamennyi szereplő elvégzi ezt a felmérést, és a képzéshez való jogot alapvetőnek tekinti, és hajlandó lesz ennek alkalmazására, akkor elkezdődik a jövő eljavaslat erre irányul. Hogy jogi aktivizmusra van-e szükség, tehát jogalkotásra? Úgy tűnik sok felmérés alapján, hogy az átalakulás állandósult gazdasági eszköz. És ha azzá vált, akkor ugyanúgy permanenség kell tenni a hatásaival való foglalkozást a vérekre, az egészségügyi állapotra, a szociális integrációra, a gazdasági növekedésre, a demográfiára gyakorolt hatásait föl kell mérni, és ezekkel foglalkozni kell jogalkotásban is. Bőven van ok arra, hogy ezt átfogóan kezeljük, az irányelv a megfelelő eszköz erre, mert minimális követelményeket állít föl, egyes tagállamok nemzeti szinten már ennél komolyabb követelményekkel rendelkeznek, de inkább kevesebbel, és többnyire nem rendelkeznek ilyenekkel. Tehát egyes tagállamokban lehet, hogy vannak magasabb szintű jogi követelmények az információra, konzultációra, a változás anticipációra erre vonatkozóan, de biztos, hogy nagyon sok tagállamban ez újdonság lenne és pozitív dolog, és persze ezekben még a meglévő jogi normákat is nehéz végrehajtani, tehát el kéne kezdeni az átalakulást. Ami pedig a minimális harmonizációs küszöböt illeti, a legkevésbé fejlett területeken bizonyára megvan ennek az értelme. Kárnós, szeretné még ezt valamivel kiegészíteni? Nem. Rendben akkor a vitánk ezen részét most lezárjuk a szerkesz jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, hiszen ez egy rendkívüli ö, premiernek számít, hogy ö, ilyen szinten ismertessék velünk a véleményeiket, és ö, meghallgathassuk az érveket ö, elég konkrét ö, szempontokból. Azt gondolom, hogy így elég hatékonyan fel lehet mérni, hogy mik a legproblémásabb kérdések. Előadó úr, áttérhetünk a következő napi rendi pontra? Ez az ön előadása, a megegyezések módosításokat fogja most ön bemutatni. 418 módosítót nyújtottak be. como usted acaba de decir, eh, señora presidenta. Ahogyan az elnök asszony joggal mondtam. 418 módosítót nyújtottak be a jelentésemhez. Y estamos en este momento casi Valóban a munkánk vége felé közeledik, rengeteg módosítót kaptam, mint ahogy említettem. Összességében komplex a megközelítés, és különböző technikai problémákat is felvet az árnyék jelentéstevő kollégákkal, akik kell együtt dolgoztam. 16 kompromisszumos módosított dolgoztunk is. Az a benyomásom, hogy ezzel a módosító indítványok 80%-át sikerült lefedni. Voltak éppen arról van szó, hogy rugalmasabbá tegyük a szöveget, olyan kérdések ezek, amelyek a vitánk vagy az eszmecserénk egyszerűbb kérdéseit veszi, vetik fel. Az első döntésük tehát az volt, hogy több időt szántunk az eszmecserére. Alaposan el kellett olvasni ezeket a módosító indítványokat. És tanulni akartunk, meg akartuk érteni ezeknek a kihatását, a gazdasági és jogi kihatását. Ezért az első árnyék jelentéstevői ülésen a hat ajánlásig jutottunk el, de azt hiszem, hogy még egyszer majd meg kell ismételnünk ezt az ülést azért, hogy teljesen hozzáférhető információk álljanak rendelkezésre. Hiszem, nagyjából világosnak mondható, hogy az ellenőrzést biztosítani kell, de úgy gondolom, hogy az ellenőrzés kérdésén túl mindenképpen messze menő, messze mutató konszenzus sikerült elérni. Az elmúlt 12 év tapasztalatait kell ötvözni, és ebből kell levezetnünk a következő megteendő lépést, hiszen továbbra is az európai hozzáadott érték az a cél, amelyért dolgozunk. Tudtuk ezt már a jelentés kialakítása során. Um, ugye a 288 a szerződéses cikkre um, hivatkozunk. Um, végezetül a kérdés meg az, hogy milyen jogi szövege alakulhat ki az ajánlásból, kötelező érvényű vagy sem. Ez, ez a dolog lényege, ez a legfontosabb kérdés, és mindenki ezen kell, hogy gondolkozzék, hogyha előre halak, akarunk haladni. Azt remélem, hogy a ma délután végzett munka és az elkövetkező hetek során végzendő munka minnyájunk hasznára válik, az különböztet meg bennünket a nemzeti parlamentektől itt az Európai Parlamentben, hogy az új megközelítések irányába nyitottak vagyunk. Az én jelentésem két fő részből áll, és az első rész ről az utolsó döntés pillanatban döntünk majd, hogy milyen típusú jogalkotói eszköz mellett tesszük le a voksunkat, kötelező legyen -e ez a ö, intézkedés, vagy pedig csak ajánlás természetű iránymutatás legyen -e. Azt hiszem, hogy az én felelősségem ma itt abban áll, hogy azt mondjuk, hogy a vita végeredményének ismeretétől teljesen függetlenül megfelelő eszmecserét kell lefolytatni Látni kell persze, hogy milyen kihatással jár a irányelv, hogyha az irányelv mellett döntünk, vagy egy kötelező jogeszköz. A célunk tehát az, hogy egy olyan dokumentumot sikerüljön elfogadnunk, amely alkalmazásra kerül. A szöveg minden esetre mindkét esetre, arra, hogy kötelező érvényű lesz a jogszabálytervezet, vagy pedig alternatív lesz, fel fog készülni. Előzetes időszakban vagyunk, a vitát, az eszmecserét még folytatni kell, de három-négy módosítótól függetlenül úgy gondolom, hogy a legtöbb körül mégis kirajzolódott a konszenzus. A szakértőkkel való eszmecsere során persze kiderült, fényderült arra is, hogy van bizonyos ellenállás, főleg a kettes, illetve a hármas ajánlással kapcsolatosan, erre most nem emlékszem pontosan, amely épp a legfontosabb kérdést veti fel, ez pedig az anticipáció, az előrejelzés és az erre való felkészülés. Ha itt azt írjuk elő, hogy állandó képzést kell biztosítani a munkavállalóknak, akkor ezzel jelentősen megváltoztatjuk a jelen helyzetet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az európai perspektívába helyezzük el a hozzáállásunkat. Hogyha húsz év múlva tekintünk vissza a helyzetre, a mai helyzetre, azt kell, hogy mondjuk, hogy a ma alkalmazott eszközeink 90%-a már okafogyottá válik. Tehát a technológia rohamosan változik, és ehhez mindenkinek igazodni kell. Erre a kérdésre pedig jelenleg nincsen végleges válasz. A munkavállalóknak jogában áll, hogy képzet, képzezzék őket, és éppen ezért az erre vonatkozó intézkedéseket meg kell tenni. Remélem tehát, hogy pozitív eredményre jutunk az eszmecserében. Az irányelv hatája tekintetében még vitál fenn. Az eredeti jelentés tervezetemben 500 embert, legalább 500 embert foglalkoztató cégekről beszélünk, aztán egy módosító 100-ra csökkentette volna ezt a számot, Mások meg úgy gondolták, hogy még a száz is túl magas, mert az egész kisvállalatoknál foglalkoztatott munkavállalók helyzetét ez nem rendezi. Egy sor kötelezettséget akarunk elé, előírni tehát ezen cégek számára, és a kompromisszumos módosítókban igyekszünk világos iránymutatást adni a nagy cégek számára is, És épp az, amit az olasz professzor mondott, ez itt most nem egy jogalkotói munka, hanem csak egy politikai ajánlás. És hogyha a bizottság azután előáll a jogalkot, jogszöveg tervezetével, akkor természetesen a joganyaggal, a közösségi vívmányokkal ezt majd egyeztetni kell. Úgy gondolom, hogy a jogi szolgál, a bizottsági jogi szolgálatát mindenképpen be kell vonni benne, persze ebbe a munkába, és így mondjuk a maximális határok, a legfelsőbb határok kérdését is meg lehet határozni. Az a fontos, hogy minimális európai elvárásokat fogalmazzunk meg, de itt azért a tagállamok még mindig óriási játékterrel rendelkeznének a jogszabály alkalmazása során, már amennyiben a jogszabály elfogadásra kerül. A jelenleg fennálló problémákat ilyen megközelítéssel lehetne csökkenteni, és idáig jutottunk el, elnök asszony. Ezzel a ütemtervel és ezzel a módszerrel konstruktív párbeszédet folytatunk az összes kollega között, és az a benyomásom, hogy ha, minden, ha készen állunk, akkor mindenki készen áll. Nem akarjuk persze az álláspontunkat száz százalékban végigverni, a többin, hiszen így nem lehet kompromisszumot elérni. Minnyáján tudjuk, hogy száz százalékot nem lehet elérni. Egy-két területen nekem is fájdalmas volt, hogy le kellett, vissza kellett lépnem, de hát így dolgozunk. Nos, európai szavak voltak ezek. Verodik, köszönöm elnök asszony. Bueno, yo espero también que lleguemos a un acuerdo con el amigo Cercas. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos, hogy meg fogunk tudni egyezni szerkesz kollégával. És mindenki nyertesként fog kijönni ebből. Fontos, hogy megegyezzünk és nyertesek legyünk, de amíg ideig eljutunk, sokat kell dolgozni. Nyugodtan, körültekintően meg kell vizsgálni, hogy mi is a probléma, és főleg az anticipáció, konzultáció, információ témáiban ö, tovább fogunk tudni lépni. Kérem az előadót, én is, hogy a módosítókkal kapcsolatban felmerült gyakorlati problémát segítsen megoldani a kompromisszumok kapcsán. Hogy legyen esetleg több kompromisszum, az egyes kompromisszum például 33 módosítót fog össze, és ha még több kompromisszumot sikerülne megalkotni, akkor az még jobban egyszerűsíteni a képet, és segíteni a tárgyalást. Ami a kötelező továbbképzést illeti, van itt egy bökkenő szerintünk. Legalábbis a megfogalmazás nekünk nem tetszik. Frakcióm vélemény az, hogy a képzés nyilvánvalóan fontos szerepet kell, hogy játszon, de ha a kötelező jelzővel látjuk el, akkor szerintem korlátokba fogunk ütközni. Ez mind a cégek, mind a munkavállalók számára túlzott kihívás lenne. képzés, továbbképzés nyilván rendben, de hogy kötelező legyen ez, azt nem tudom. Két témában konkrétabb dolgokat is tudunk mondani. igaz, az előttem szólók is elmondták már ezt, gondoskodni kéne arról, hogy ne legyen ellentmondás a meglévő jogi szövegek és az új között, és oda kell figyelni, hogy a szociális partnereknek milyen szerepet juttatunk. Végül pedig, ahogy Szerkesz kolléga is elmondta, azon is érdemes elgondolkodnunk, hogy az átalakításról szóló jelentésben jó helyen vannak-e a prioritások. Szerintünk nem feltétlenül szükséges irányelv, vagy nem ez az egyetlen lehetséges megoldási mód, de hát erről beszéljünk később. A kompromisszumok kapcsán azonban egyeztetnünk kell, hogy a megfogalmazások függetlenek legyenek attól, hogy ebből irányelv lesz vagy rendelet, vagy egyéb joganyag. Köszönöm. Benyam úr. Igen. Nem. Vagyok én itt árnyék előadó. És így nem is olvastam bele magam teljesen az anyagba, de nem, tehát nem mondhatom, hogy ö, kellően elmélyültem volna az anyagban, de azért mégis van két megjegyzésem. Egy kicsit fenntartásaim vannak a metodikával kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, hogy ugyanazt a szöveget ö, ö, vigyük, függetlenül, hogy ebből jogalkotás lesz-e vagy sem. A mi frakciónk nagyon sok módosítót nyújtott be, gyakorlatias módosítókat, és a mi szempontunkból sok ezek közül jó lenne egy gyakorlati útmutatóban, de jóval kevésbé felelne meg egy irányelv követelményeinek. Tehát azért le kéne szögezni a metodikát, hogy mit is akarunk csinálni, mert hogy lehet döntéseket hozni, módosítókat írni, ha azt se tudjuk, hogy mire irányul a tevékenységünk. Én értem Szerkesz úr érvelését, hogy, hogy ő nem akar itt jogot alkotni, mert ez úgyis a bizottság dolga, meg a tanácsé, meg, meg ennek van egy eljárása, és úgyis átalakul minden, mire a végére jutunk az eljárásnak, de a jelenlegi megközelítés módszer továbbra is kétségesnek tartom. Ami pedig a képzés konkrét kérdését illeti, a különböző szinten működő munkavállalóknak különböző szintű képzési igényeik vannak. És ö, ö, sokszor a karrieren túlnyúló képzési igény is van. Konkrétan ö, nagyon sokat kellett most fizetnem ebben az évben az alkalmazottaimnak a képzésére, mert most hirtelen kihívások adódtak. De mm, ettől, ebből még nem következik, hogy jövő évben is ugyanezt kell tennem. Tehát idén 30 képzésre beirattam őket jövőre, lehet, hogy csak háromra fogom, és az igényektől, meg az ágazattól kell függővé tenni azt, hogy mennyi és milyen képzéseket ajánl a munkaadó. Tehát itt meg kell hagyni nekik a flexibilitást, nem lehet mennyiségileg vagy bárhogy kötelezni őket. És hát a cégek tudják úgy is, hogy milyen képzési igényeik vannak. Ez a saját érdekük, hogy képezzék a dolgozóikat. Persze mondhatjuk azt, hogy hogy az átalakítások kapcsán fel kell gyorsítani a folyamatot, de gyakran az a helyzet, hogy a piac még gyorsabban változik, előfordulhat, hogy a termékek felének eladásákor kiderül, hogy bezárult a piac, vagy, és akkor ott van 500 dolgozó, és ha most őket ö, elkezdjük szép lassan átképezni, akkor garantáltan csődbe megy a cég, és mindannyian elvesztik az állásukat, tehát lehessen meg a vállalkozásoknak a rugalmazása, hogy a nagyon gyorsan változó piaci körülményekhez igazítsák a képzési kötelezettségeiket, és ha túlzottan elváróak és részletesen előíróak vagyunk, akkor gúzsba kötjük majd a vállalkozások kezét. Merci beaucoup, monsieur Köszönöm szépen a bizottságnak adom meg a szót, ha már van elképzelése arról, hogy irányelvet vagy rendeletet szeretnének? Nem? Nincs már erre idő. No. Yo no he pedido que intervenga la comisión porque comprendo que el asunto está todavía muy bien. Nos, uh... még hagyni kell érni a dolgokat. Még eléggé éretlen a helyzet, megpróbáljuk egy kicsit érlelni. Ami a kollégám kérdését illeti, semmi probléma. Másként is be lehet mutatni a kompromisszumos módosításokat. A ezzel semmi probléma nincsen. Ami a képzést Ami a képzést illeti, nos, hát először is el kell olvasni, hogy a szakértők mit gondolnak, mi a képzés költsége, és mi a nem képzés költsége. Mert néha úgy gondolom, hogy intelligens megoldás, hogyha fordítva tesszük fel a kérdést, feltesszük azt a kérdést, hogy ez mennyibe kerülne, és feltesszük azt a kérdést is, hogy mennyibe kerülne, hogyha nem tennénk meg valamit. Azt láthattuk, hogy a bevezetendő intézkedéseknek milyen társadalmi, gazdasági költségei lehetnek, és nagyon nagy ára lehet annak, hogyha a technológiai változásokra nem készítjük fel a munkavállalókat. És nem a vállalatokra akarunk újabb terheket róni, és újabb kötelezettségeket bevezetni rájuk vonatkozóan. Hogyha a vállalatok nem sikeresek, akkor az egész társadalom kudarcot vallhat ezzel kapcsolatban. Úgyhogy meg kell nézni, hogy ö, melyek a leginkább bevált gyakorlatok, és ö, hogyha a közhatóságokat, a parlamenteket, a tagállamokat megkérdezzük, és a szociális partnereket, ö, hogy ö, hogyan tudnának a társadalmon változtatni, akkor valóban ö, továbbra is ez az inercia marad, és a munkavállalók 60%-a nem jut hozzá a képzéshez. Ez pedig így tarthatatlan, hogyha továbbra is a világ színvonalának az hogyha továbbra is világszínvonalon szeretnénk Európában termelni. Tehát fel kell hívni a tagállamok figyelmét erre a kérdésre, anélkül, hogy természetesen a tagállami hatáskörökbe bármilyen szinten beavatkoznánk vagy bármilyen ö, szabályozási részletekbe bocsátkoznánk. Ami pedig a többi irányelvhez való ö, csatlakozást illeti, ez egy rendkívül technikai jellegű és bonyolult kérdés, de nagyon elővigyázatosan fogom megfogalmazni az erre vonatkozó részeket. Itt nagyon kemény ö, szövegek vonatkoznak erre vonatkozóan a jogszabályokban, és mi magunk nem tudunk mindent megoldani. Egy ö, valódi jogalkotási kezdeményezésre lesz szükségünk. Ami a módszertant illeti. Nem szeretném, hogyha formális vitát folytatnánk erről. Mi tartalmilag azt kérjük, hogy ez ne legyen kötelező jellegű, de az alapszerződésben nincsen bevált gyakorlat. Tehát vannak nem kötelező jellegű jogi aktusok, de olyan, hogy bevált gyakorlat, kötelező jellegű bevált gyakorlat, ilyen instrumentum nem létezik. Hogyha az elnökök értekezlete jogalkotói kezdeményezést kért tőlünk, akkor ez azért van, mert az alapszerződésben megfelelő elemek vannak arra, hogy nem kötelező jellegű jogalkotói kezdeményezéseket indítsunk útjára. Hogy egy bevált gyakorlatok kódexét állítsanak össze, hát ezt a szakértők nem fogják hagyni, mert ilyen formában ez nem létezik. hogyha én egy almát látok, az egy alma. Én kérhetem, hogy az legyen zöldebb vagy pirosabb, de hogyha egyszer alma, van előttem, akkor nem kérhetem tőle, hogy legyen körte. Tehát ami a bevált gyakorlatot illeti, ez nem megoldás. Az, hogy kötelező legyen-e vagy sem, erre a kérdésre majd találunk megoldást. És ne féljenek, nem fogjuk előírni, hogy hány órás legyen egy adott szakképzés, de hogyha előre akarunk lépni, akkor mindenképpen valamit tennünk kell. Végül pedig a rugalmasság kérdésében. Szeretném, hogyha nem csak így gyorsan átfutnánk ezen a kérdésen, mint ahogy azt ma tettük. Láthatják, hogy mennyire elővigyázatosak voltunk, és megpróbáljuk elkerülni, hogy bármilyen szinten hátrányosan érintse egy intézkedés a vállalatokat. Néha a szerkezet átalakításra nem lehet előre felkészülni, és előre számítani. Néha ez hirtelen történik ö, olyan változások miatt, amelyek nem a vállalat ö, tevékenységéből adódnak, és nem a vállalat kontrollja alatt vannak. Ettől függetlenül a változásokra fel kell készülni, és ez a vállalatokat nem fogja elfolytani, éppen ellenkezőleg felkészíti a jövőre. Elnök, igen, hát ha jól értem, akkor még a kompromisszumok kidolgozásában van munkánk, de biztos vagyok abban, hogy megfelelő döntések fognak születni, figyelembe véve Lope Frontanyi kolléga és Filip Benyam megjegyzéseit is november 6-áig, és így utána majd szavazhatunk róla. November 6-án lesz rendkívüli ülésünk délután 3-tól fél hétig, de kérem, hogy maradjon mindenki itt a teremben, és hívja vissza a kollégáit is, hiszen pár másodpercen belül találkozunk a biztossal a struktúrált párbeszéd keretein belül. És hogyha a ö, tagokat vissza tudják hívni, az alkalmazottak, annak is nagyon örülnénk. Köszönöm.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 Ellenőrizettel.